de la tarde con el punto número 7 de los... Hetes napi rendi pont következik, ez pedig a Frontex-szel kapcsolatos napirendi pont. Fabrice Dezseri lesz a meghívott vendégünk, ő fogja bemutatni ennek a ügynökségnek a munkáját, illetve az éves jelentését. Minden bizonyal önök is tudják, a korábbi mandátum során az egyik legfontosabb téma a mi szakbizottságunk életében a Frontex ügynökség munkájára vonatkozó felügyeletünk. Az Európai Parlament és különösképpen a LIBE szakbizottság a korábbi mandátum alatt mindent megtett annak érdekében, hogy az operabilitást biztosítani lehessen, az alapjogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. Miközben ezt a vitát lefolytatjuk, közben folynak a tárgyalások az intézmények között a frontex kapcsolatban, itt főként a hibák kiavítása a cél, és hát nagyon reméljük, hogy az új rendelet az év végéig életbe is lép. Miközben mi folytatjuk a vitákat az ügynökségekkel kapcsolatban a belügyi és igazságügyi együttműködés területén, szeretném megadni a szót Fabrice Dözseri úrnak, aki a Frontexet fogja bemutatni, illetve a legfontosabb végkövetkeztetényeket a 2019 első szemeszterére vonatkozó um, um, jelentéssel kapcsolatban. Dözseri úr megkapja a szót maximum 20 percre. És hát köszöntjük Önt itt a szakbizottságban. Thank you very much, uh, Madam Chair. On... Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, először is szeretnék gratulálni a megválasztott új képviselőknek, vagy az újra választott képviselőknek is, és természetesen nagy lehetőségként élem meg azt, hogy a Frontex uh, munkáját uh, ismertethetem. fogok beszélni a érzékeny pontokra vonatkozó jelentésről is, de főként a meglévő mandátum alapján a működésünkről szeretnék beszélni, illetve arról, hogy hogyan is kívánjuk az új mandátum implementációját előkészíteni, hiszen ugye az év végén elvileg megindul majd a munka az új mandátum alapján. Nézzük, hogy mi is ennek az ügynökségnek a DNS-e. Egyesek talán felteszik magukban azt a kérdést, hogy miért létezik egyáltalán Frontex, hogyha van közös határőrség, illetve parti őrség. Nos, ez azért van így, mert hogyha megvalósul a Schengeni szabad mozgásos terület, akkor nagyon fontos az, hogy a külső határok jól működőek legyenek, vagyis a mi tevékenységünk alapján a külső határokon kell az illegális migráció kérdéseit megvalósítanunk, illetve a terrorizmus ellenes elhárító tevékenységünknek is fontos terepe a határőrség, illetve a kapacitások és a 750 millió legális éven, éves turistaforgalom lebonyolítása is hozzánk tartozik. Az elmúlt alkalommal egy közös Libe budget ülésen vettem részt, ez áprilisban volt, és akkor, és ott is elmondtam azt, hogy itt a Libe szakbizottság illetékességi körébe tartozó ügynökségek megjelenjenek a Libe szakbizottság előtt, és elszámoltathatóak lehessenek, hogy a parlament a felügyeleti jogát velünk szemben megfelelőképpen gyakorolhassa. Stratégiai tevékenységeink a következők. Itt van ez az érzékenységi jelentés, illetve a műveleti és kapacitásépítési tevékenységeink. Ezekre mindenképpen szeretnék utalni, még mielőtt az implementációra térnék rá. Strategic dimension of the work of the agency uh, can be uh, first of all encapsulated. Uh... Nos, hát a mi tevékenységünk gyakorlatilag a technikai és műveleti stratégiába integrálták, ezt elfogadtuk, tavasszal, idén tavasszal, és ennek az volt a lényege, hogy figyelembe vettük az EU-s intézményekből, többek között a parlamentből érkező inputot a politikai keretek meghatározásához. Itt nem csak arról van szó, hogy az ügynökségnek milyen feladatok jutnak, hanem arról is, hogy milyen közös keretek között tudunk dolgozni a nemzeti hatóságokkal, amelyek részben vagy teljes mértékben hozzájárulnak a határőrségi feladatok biztosításához. Van egy másik stratégiai szint, ön is utalt rá, ez az érzékeny pontokra vonatkozó értékelés 2017-ben az akkori korábbi 2016-os eh, eh, alapokon működő rendszert megreformáltuk. Most egy szisztematikus eh, értékelést végzünk a nemzeti, az összes tagállamra vonatkozó nemzeti határőrségi feladatok, illetve kapacitások felmérésével kapcsolatban. Most a harmadik ilyen értékelést végezzük el éppen. Ez egy kicsit olyan, mint egy orvosi vizsgálat. Gyakorlatilag olyan adatokra alapozva elemezzük a helyzetet, amelyet a tagállamok adnak meg, és van egy közös módszertanunk, amiben különböző indikátorokat kell figyelembe vegyük. Ezek arra vonatkoznak, hogy a Schengeni határkódex megvalósítását segítsük, illetve megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet megfelelő forrásokkal ellátni a határvédelem feladatát. Ugyanakkor egy rugalmas rendszerre van szükség, amely a felbukkanó nehézségekkel vagy fenyegetettségekkel is meg tud küzdeni. Az európai intézmények az ügynökségtől jelentéseket kapnak a legfontosabb fejleményekről, és természetesen önök, mint parlamenti képviselők levonhatják a saját következtetéseiket is. Ugyanakkor rendkívül fontos az, hogy a jogalkotó is tisztában legyen azzal, hogy hogyan valósítjuk meg a jogszabályokat, és hogy az implementáció megfelelő-e vagy sem. Nem sokára kiadjuk a következő jelentésünket, ez október elejére várható, az első hétre talán, és természetesen a parlament meg fogja kapni ezt is. És ezzel kapcsolatban a következőket szeretném elmondani. Vannak kihívások a szisztematikus határellenőrzéssel kapcsolatban. Ezek a kihívások egyébként a kötelező ö, ellenőrzésekre vonatkoznak, itt a vízum információs rendszer, Schengen információs rendszerre utalok, és nem csak a nem európai állampolgárokra gondolok, hanem általában az utasok ellenőrzésére, mint ahogy mindenki tudja, az Európai Unióban a Schengeni területre való belépés, illetve kilépés esetén mindenkit megvizsgálnak a Schengen információs rendszerben. EU-s, legyen az EU-s e állampolgár vagy nem. A határőrséggel kapcsolatban az egész Európai Unió területén ö, több határőrre lenne szükség. A hiányzó személyzet több mint 5000 személy, tehát nagyon nagy számról van szó. Önök is tudják, hogy rendkívül érzékeny tevékenységről van szó, mert a tagállamok úgy, vizsg- úgy látják ezt a helyzetet, mint egy érzékeny területet, ugyanakkor átlátható jelentési rendszerre van szükség az intézmények felé, főként az Európai Parlament felé tartozunk elszámoltatással, és figyelembe kell venni azt is, hogy az új rendelet hogyan fog működni, a Libe Szakbizottság és az Európai Parlament képviselőivel azt is szeretnénk megvitatni, hogy hogyan lehet az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot növelni, anélkül, hogy a bizalom csorbulna a tagállami hatóságokkal. Ezen kívül néhány további kapacitásépítés, illetve műveleti tevékenységünkre szeretnék utalni. Minden bizonyal Önök is tudják, hogy 1300 és 1500 közötti az a szám, ami azokra a határ, tehát ennyi határidő, határőrt mm, helyeztünk ki Spanyolországba, Albániába és a görög szigetekre, de természetesen vannak tevékenységeink kikötőkben és légi kikötőkben is. Egy 24 órás állandó ellenőrzési rendszer dolgoztunk ki, és ennek az a célja, hogy pontosan lássuk, hogy mi is történik az unió külső határain, és megerősítjük a kockázatelemzésünket, hogy egy példát említsek, van egy együttműködés, amely néhány hónappal ezelőtt valósult meg az EASO-val, ez a másodlagos mozgásokra vonatkozik. Mm, ezt azért tettük, mert rengeteg kérdés merül fel a másodlagos mozgásokkal kapcsolatban, ez kulcsfontosságú a megfelelő Schengeni térségi működés miatt. Ahogyan elmondtam, Albániában is van egy teljes mértékben működőképes műveletünk, ezt az Európai Bizottság tárgyalta le az albán hatóságokkal, és az Európai Parlament is ratifikálta ezt a missziót. Albánia és Görögország határán, de az albán oldalon valósul meg ez a misszió, és hozzájárul az illegális migrációs hullámok visszaszorításához, illetve általában az európai együttműködés javításához, illetve a határvidéken a bűnözés visszaszorítására. Nagyon fontos a nyugat-balkáni államok stratégiájának szempontjából is ez a művelet. A határőrök általában fontos szerepet töltenek be abban is, hogy hogyan lehet erősíteni a belső biztonságot. Itt konkrétan arra gondolok, hogy a szervezet bűnözést kell visszaszorítani, illetve a terrorizmus megelőzése is ide tartozik. Mi a gyakorlatban segítjük a tagállamok munkáját, és hozzájárulunk ahhoz, hogy jól működő külső határaink legyenek, vagyis a külső határt egy ilyen szűrőként kell értelmeznünk a biztonságot érő kihívások ellen. És itt mindenképpen nagyon nagy sikernek tekinthető az, hogy miután nincsenek meg a korábbi pillérek, most egy átfogóbb gondolatmenetben gondolkodhatunk, és ez az, amely nagyon nagy sikerhez vezetett az elmúlt évek során. Az Európollal való együttműködés megerő, meg, erősítésén keresztül, de nem csak az Európol, hanem a vám és pénzügyőrségek és más rendvédelmi szervek közötti együttműködést is elmélyítettük, illetve a CSDP missziók is ide tartoznak. Szeretnénk megerősíteni az adatcserére vonatkozó együttműködést, mert mi szeretnénk lenni a rendvédelmi szervek fülei és szemei, de természetesen ezt együttműködésben tesszük az érintett szervekkel, akik a nyomozásokat végzik. Parti őrség, ez is egy együttműködési terület más európai intézményekkel, mint a tengerbiztonsági ügynökség. 2016 óta vannak közös mandátumaink, amelyeknek az a célja, hogy közös európai szintű parti feladatokat lássunk el. Természetesen hozzájárulunk ahhoz is, hogy például az olaj, tehát kőolajszennyezéseket, vagy illegális halászatot, vagy más környezetvédelmi bűncselekményeket felgöngyölítsünk. Tudom, hogy ez egy fontos téma a parlamenti képviselők szemében is. Ami viszont a tengeri kapacitásaink kifejlesztését illeti, talán a search and rescue kapacitásainkat is erősítenünk kellene, és ezeket össze kellene hangolnunk, és oda összpontosítani, ahol nagyobb a, az igény erre, gondolok itt konkrétan Görögországra, Olaszországra vagy Spanyolországra. Konkrétan október 2-án és 3-án a Search and Rescue-val kapcsolatban lesz majd egy fontos ülés, és én már el is mondtam, hogy nálunk különleges ülés lesz a Frontexnél ebben az időpontban, de ettől függetlenül azért minden bizonyal írásban hozzá fogunk járulni ennek az ülésnek a napi rendi pontjához és természetesen nagyon szívesen el is jövünk, amennyiben ezt logisztikailag meg tudjuk oldani. De annyit mindenképpen hozzáfűznék, hogy már október másodikán és harmadikán sajnos nem érünk rá, mert egy stratégiai szintű ülésre kerül sor nálunk. Lenne még arra is, arra vonatkozólag is néhány szavam, hogy hogyan alakítjuk az illegális migrációt, 2016 óta megerősítettük tevékenységeinket, a tagállamok hatóságai hozzák meg a döntéseket, tehát nem mi hozzuk meg a visszaküldési döntéseket, amihez viszont hozzájárulunk, az ennek a logisztikai háttere, akár charter járatok biztosításával 2019-ben mostanáig nagyjából tízezer személyt küldtünk vissza nem európai államokba. Tovább fejlesztjük az együttműködést az EASO-val és a tagállami hatóságokkal, mert itt valójában az is kockán forog, hogy egy negatív döntés esetén a nemzetközi oltalom vagy menekült státusz megadása kapcsán biztosítani kell a hazaküldést. Ezen kívül szeretnénk az entry-exit rendszert az EULIZával együttműködésben kiépíteni bizonyos határátkelő helyeken, és természetesen kiépítjük az ETIAS központi európai egységét is. Ezen keresztül jutunk el szép lassan a jövő felé, és az új mandátum témáihoz. Az implementáció mindenképpen nagy változásokat hoz majd nálunk szervezeti szempontból. Tulajdonképpen ez már meg is kezdődött ez a folyamat, már nagyjából három éve tart, de természetesen az európai állandó állomány felállítása kapcsán óriási kihívások várnak ránk, eddig nem volt semmi hasonló tevékenység itt nálunk, és most először lesz egy európai szintű határér, határőr egység kialakítása, akiknek európai egyenruhájuk lesz, és egy fegyveres testületről van szó, tehát mindenképpen majd még tájékoztatásokat fogunk küldeni az ezzel kapcsolatos további fejleményekről. És hát az új rendelet alapján további forrásokra számítunk, tehát a költségvetésünk megnövekedik, és az emberi erőforrások is, a személyzetünk száma növekszik, ezért rendkívül fontos az, hogy nekünk ügynökségként olyan munkát kell végeznünk, amely megfelel az átláthatóság kritériumainak, de ugyanakkor a tagállami elvárásoknak is. Fontos lenne az, hogy hatékonyan használjuk fel a közpénzeket. Aztán egy másik dolog, amitől nagyon nagy változásokra számítunk, az az, hogy nagyjából 10 ezer személy fog dolgozni a határőrségben, itt három kategória lesz, lesz az állandó állomány, lesznek a kihelyezett munkatársak, de ugyanakkor úgy kell működtetni az egész rendszert, hogy egységesen működőképes és bevethető legyen. Antenna irodákat is kialakítunk, ezeknek az lesz a feladat, hogy a logisztikát biztosítsák, illetve a forrásmenedzsmentet helyszínen is garantálják, mert hát ugye nagyjából 10 ezer határőr mellett önök is láthatják, hogy decentralizált rendszerre is szükség van. Fontos lesz a kockázatelemzés, a dolgok előrelátása, tehát jobban kell majd előrelátnunk a problémákat, hogy előre tudjunk reagálni, reakcióképesek legyünk, vagy akár el is tudjuk kerülni a válsághelyzeteket. Itt nem csak az illegális migrációs hullámokra gondolok, hanem másfajta fenyegetettségekre is, amelyek sokszor a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés, vagy akár másfajta fenyegetettségekkel ér fel. Megkezdtük az implementációt az irodán belül is, stratégiai kereteket kívánunk kialakítani. Ezek fogják jelenteni a műveleti rendszerünk, rendszerünket. A stratégia három pilléren alapszik, és ezek a pillérek a legfontosabb stratégiai célokhoz kötődnek. Az első, hogy csökkentsük a külső határok sebezhetőségét, és ez pedig a helyzeti érzékenység, az információ áramlás növelésén keresztül lehet majd megoldani, jelenleg és a jövőben is. A kettes cél a biztosan működő és biztonságos külső határrendszer, vagyis a határvédelem, de ugyanakkor a határ átkelő helyek konkrét működésére is vonatkozik. Ez nem csak az illegális migrációra vonatkozik, hanem több százmillió legális utas határátkelését is ezen keresztül fogjuk biztosítani. És a harmadik pedig a fenntartható kapacitások kiépítése az európai határ és parti őrség tekintetében. Ki kell építenünk egy standard rendszert, az új koordinát technológiákat, erre egyébként ki is kell képeznünk a személyzetünket, mert nagyon fontos az, hogy ott tudjuk bevetni a személyzetünket, ahol arra leginkább szükség van, tehát ahol emberi erőforrásokra van szükség, és ahol gépek vagy intelligencia, mesterséges intelligencia által meg tudunk valósítani feladatokat, ott, akkor ott azt válasszuk. Szolgáltatási katalógust is kidolgozunk, mert az egésznek az az alapja, hogy világosan lássuk azt, hogy mit tudunk ajánlani a tagállamoknak. A tagállamok feladata elsősorban a határvédelem, de mégiscsak a határmenedzsment a tagállamok és az Európai Unió közös feladata. Mi vagyunk gyakorlatilag az unió működését biztosító a hatóság, a tagállamok, a tagállami hatóságok együtt működve velünk fogják megoldani ezeket a feladatokat. Nagyobb rugalmasságra van szükség, ezt is fejlesztenünk kell, és ezért is majd ellátogatunk a további időszakok során a Libe szakbizottságba, hogy a stratégiai kereteket meg tudjuk önökkel vitatni, az egységes programozási dokumentumunkra eh, utalnék itt ebből a szempontból, és végül egy közös úti tervet is kidolgoztunk az Európai eh, Bizottsággal, az új rendelet és az állandó állomány kialakításánra vonatkozólag, és hát már meg is kezdtük eh, a toborzási kampányokat, amelyek nem sokára elindulnak, illetve a munka leírásokat is publikáltuk. A nemzeti határ őrségekkel kapcsolatban tesszük meg ezt, októ, vagy augusztus és szeptember között szeretnénk műveleti információ cserére sort keríteni a nemzeti határőrségekkel, és hogy jobban el tudjuk magyarázni azt is, hogy milyen lesz majd az együttműködés az Európai Határ és Parti Őrség ügynökség, tehát a Frontex, ne, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nem önmagában működőképes szervezet, hanem csak a tagállami hatóságokkal együtt működve tudjuk a feladatokat ellátni. És itt le is zárnám a mondani valómat, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, Negyzséri úr. Jönnek a kérdések különböző frakciók részéről, és aztán majd erre az első körre várjuk a válaszokat, és aztán majd lesz egy második kör is, amikor a parlamenti képviselők tehetnek majd fel kérdéseket. Lénász képviselő következik. Yes, thank you very much, Chair, and thank you very... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az elmondottakat. Ahogyan ön is tudja, a néppárt számára Európa külső határainak hatékony védelme nagyon fontos, ez fontos a polgáraink biztonsága miatt, és azért, hogy a Schengen övezeten belül megmaradhasson a mozgás szabadsága, és csak így tudjuk persze megőrizni a polgárok EU-ba vetett bizalmát, és az önök ügynöksége mindebben nagyon fontos szerepet játszik, központi szerep jut neki abban, hogy a határok megfelelő őrizete megvalósuljon. Örülünk annak az új mandátumnak, amelyet önök kaptak, beleértve a határőrökre és parti őrségre vonatkozó döntéseket is. Beszélt hosszasan a végrehajtásról, a megvalósításról. Nagyon fontos, hogy a parlamentet folyamatosan tájékoztassák a megvalósításban tett lépésekről. Beszélt a roadmapről, a menetrendről, amelyről megállapodtak a bizottsággal. Nem tudom, hogy esetleg meg tudnák -e ezt osztani a parlamenttel is, mi is szívesen megnéznénk ezt a menetrendet. A második kérdésem szintén a végrehajtásra vonatkozik. Tavaly szerencsére sikerült a Schengen információs rendszer felülvizsgálatát befejezni. Ez azt jelentette, hogy a határ és parti őrség nagyobb arányú hozzáférést kap az információkhoz. Itt is nagyon fontos a végrehajtás. Szeretnénk hallani arról, hogy az önök ügynökségében hogyan halad ennek a végrehajtása. A harmadik és utolsó kérdésem, a hatékony határőrizetnek persze kéz a kézben kell járni az alapvető jogok és a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartásával. Augusztusban az ARD és a Guardian arról számolt be, hogy a Frontex lehetővé tette, hogy migránsokat bántalmazzanak. A múlt héten Belgiumban látott napvilágot egy tudósítás arról, hogy a bajba jutott hajókról szóló információkat nem osztottak meg. Jó lenne, hogyha ha már a bevezetőjében nem ejtett ezekről szót, ha bár számítottam rá, akkor legalább most megválaszolná a kérdésemet. Zippel asszony következik az SND, SND nevében. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Edgéri úrnak, hogy áttekintést nyújtott nekünk. Őszintén szóval, amikor átnéztem a mai ülésre vonatkozó dokumentumokat, egy kicsit meglepődtem, mert a bevezetőben az állt, hogy a kitettségi, sérülékenységi értékelést fogják bemutatni. Ez azért érdekes, mert az idei év júniusában kaptunk egy dokumentumot, megkaptuk ezt a dokumentumot, viszont jelszóval volt védve, és arra kértek minket, hogy bizalmasan kezeljük ezt a dokumentumot. Ez azt jelenti, hogy ma nem beszélhetünk erről a dokumentumról részletesebben? És hogyha lehet róla beszélni, akkor miért van az, hogy jelszóval védték magát a szöveget, és felszólítottak minket, hogy bizalmasan kezeljük? Vagy ha akkor mégiscsak lehet róla beszélni, akkor miért nem zárt ülésen beszéljük ezt meg? Úgyhogy érdekelne, hogy miért jelszóval védett dokumentum ez a érzékenységi, kitettségi értékelés. Van egy másik kérdésem is, sokat beszélünk itt a parlamentben a külső határokról. Minden egyes szemét ellenőriznünk kellene, aki a határon át kell. Mondják sokan, de mi mindig figyelmeztettünk arra, hogy ez problémát okozhat, mert sokszor emberek azért kelnek át egy határon, hogy elmenjenek vásárolni a másik országban, vagy elmenjenek a tengerpartra a hétvégén, vagy moziba menjenek, tényleg minden egyes szemét akarunk ellenőrizni, és hogyha ezt meg, megtesszük, akkor az mennyiben változtatná meg az eddigi ö, életünket, azokat a szabadságokat, amelyekhez már hozzászoktunk. Ami a menekültügyet illeti, említette, hogy harmadik országokba tízezer szemét juttattak vissza. Van-e információ arról, hogy mely harmadik országba tértek vissza ezek az emberek, illetve hogy bármely harmadik országba, vagy tetszőleges harmadik országba, vagy a hazájukba tértek vissza. Egy kicsit meglepett az, hogy az önök munkatársai fegyvert viselnek. Állandóan viselik ezeket a fegyvereket? És miféle fegyverekről van pontosan szó? Search and Rescue, felkutatás és mentés, sok olyan magánkézben lévő szervezet van, amely nehezen tud egy biztonságos kikötőt találni. Nem tudom, hogy mi a helyzet a Frontexről, frontex ezen a téren. Jó lenne, hogyha beszámolna erről részletesebben. Sokszor halljuk azt, hogy nem egyszerű megtalálni a megfelelő munkatársakat az adott feladatokra. Szeretném ha, tudni, hogy a Frontex esetében is van-e gond a munkatársak, megfelelő munkatársak megtalálásával, és tudnak-e minden tagállamból munkatársakat toborozni? Köszönöm. Köszönöm. Én asszony következik a Renew Europe színeibe. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Legeri úrnak én is. Két kérdésem lenne elsősorban, először is, ami a felkutatást, mentést illeti, Search and Rescue – Léners kolléga már röviden említette ezt az ügyet. A média beszámolt arról, hogy a Szófia művelet során, ennek ugyanök nem részesei, nem osztottak meg bajba jutott hajókkal kapcsolatos információkat, például a hollétüket illetően. Mi a bizottsághoz fordultunk ez ügyben, mert úgy gondoljuk, hogy ez sérti nemzetközi jogot, másrésztről immorális, erkölcstelen. Érdekelne, hogy ön mit gondol erről. Ön szerint, a szof- hogyha, hogy, hogyha a Sofia művelet megosztja önökkel, művelet felelősei megosztják önökkel az információkat, önök megosztják ezt az illetékesek felé, vagy hogyan, mi történik? Néhány kolléga említette azt is, hogy a műveleteket az alapjogoknak megfelelően kell végrehajtani, valamint az európai jogszabályokban lefektetett egyéb elvekkel, ilyen például az átláthatóság. A bíróság előtt van jelen pillanatban egy ügy, két személy vagy két NGO dokumentumokhoz való hozzáférést kért, ezekben a dokumentumokban olyan hajókról szóló információk szerepelnek, amelyek részt vettek egy műveletben, de önök nem tették elérhetővé számukra ezeket, mondván, hogy ha bármely bűnül, másik bűnüldözési szervről lenne szó, akkor nem lennének érvényesek ugyanezek az átláthatósági elvek. Önök tehát azzal érveltek a bíróság előtt, hogy az önök szervezetére nem vonatkoznak az általános átláthatósági szabályok. És végül egy utolsó kérdés, Lénersz úr egy másik ügyre is utalt. Frontex hivatalnokok bántalmaztak személyeket, Magyarországon is történt ilyen. Érdekelne, hogy ezeket a helyzeteket hogyan kezelik, milyen lépéseket tesznek, és mit tesznek annak érdekében, hogy ilyen ne fordulhasson többet elő. Köszönöm. Köszönöm szépen, Strik a zöldek nevébe. Thank you also for this overview of... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy áttekintést adott nekünk a Frontex tevékenységéről. A külső határokra vonatkozó szabályok nyilvánvalóan a védelemhez való hozzáférést is szabályozzák, A legutóbbi Európa Tanács ülése alkalmával találkoztam eh, illetékesekkel, és eh, egyszerűen meglepett, hogy milyen gyakorlat valósul meg a külső határoknál, de a Schengeni övezeten belül is. Sok esetben az emberek nem tudnak eh, menekültügyi eljárást indítani, nem részesülnek a megfelelő bánásmódban, egyszerűen kitoloncolják őket sokszor erőszak kíséretében. Horvátországban voltam és jártam, illetve Bosznia Hercegovina ö, horvátok lakta területén, és megdöbbentett, hogy habár a horvát hatóságok elismerik, illetve Horvátországban a horvát fél elismeri, hogy erőszakot alkalmaztak, a Frontex mégis azt állítja, hogy nem történik itt semmi aggasztó, nincs itt semmi gond, ez azért egy kicsit elgondolkodtató számomra. Nem tudom, hogy akkor a Frontexnek milyen monitoring feladata van, vagy hogyan tudja azt ellátni. Hogyan biztosítja tehát a Frontex a független, megfelelő ellenőrzést, monitoringot, és hogyan biztosítja a tagállamokkal kommunikálva, hogy megfelelően betartják a vonatkozó szabályokat. Az Európai Parlament az új szabálynak megfelelően öm, szintén független monitoring feladatokkal ellátott személyeket biztosít. Hogyan lehet biztosítani az ő munkájukat, az ő függetlenségüket? és jó lenne elgondolkodni azon az események fényében, hogy szüksége van-e több ilyen munkatársra, de hát ugye az elsődleges feladat nyilvánvalóan az lenne, hogy el tudják végezni a munkájukat. Köszönöm szépen, ezzel az első kérdéskör végére értünk. Most kérem, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom összefoglalni a különböző kérdéseket, témákat. Több kérdés hangzott el az alapjogokkal kapcsolatosan. Talán először ezzel a témával kezdeném. Említettek tévétudósításokat, amelyek állítólagos alapjogi jogsértésekről számoltak be, és amelyekkel kapcsolatosan a Frontexnek is szerep jutott. Augusztus első hetében ezek a tudósítások 400 dokumentumra támaszkodtak. Ezek a doku- ezeket a dokumentumokat egy kérésre reagálva tettük közzé mi magunk. Ez azt mutatja, hogy teljesen átláthatóan működő szervezet vagyunk, és teljes mértékben megfelelünk a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó szabályoknak. Mit tartalmaztak ezek a dokumentumok? Néhány jelentésben azt jeleztük, hogy NGO-k néhány esetben arról számoltak be, hogy szerintük visszaélésekre került sor, vagy jogsértésekre. Elhangzott Magyarország és Horvátország is a felszólalásokban. Egészen konkrétan az 1300 part és határőrből 8 dolgozik Magyarországon, műszakokban, és egy 300 km hosszú határszakaszon dolgoznak. A kérdés ugye az volt, hogy hogyan kezeljük azt a kockázatot, hogy adott esetben talán nem tartják be megfelelően a szabályokat, sérülnek az alapjogok, sérülnek a jogszabályok. Folyamatosan zajlik a vizsgálat az esetleges jogsértésekkel vagy a szabályoknak nem, való nem megfeleléssel kapcsolatosan. Szeretném kiemelni, hogy nyolc emberünk van Magyarországon. Ami Horvátországot illeti, ott a szárazföldi határon nem veszünk részt semmilyen műveletben, sem a horvát, sem a boszniai oldalon. Időnként légi megfigyelést végzünk. A horvát légtérben repülnek a repülőink, megfigyelve a, hat, a horvát-boszniai határszakaszt, de ez ideig egyetlen egy esetben sem voltunk tanúi visszaélésnek. Ez nem azt jelenti, hogy nincs visszaélés, de ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor azt kell mondanunk, hogy nem voltunk tanúi ilyesminek. Ez tehát az ügynökség válasza erre a kérdése miért érkezik annyi bejelentés az alapjogokról, illetve miért készít az ügynökség annyi alapjogi témával foglalkozó jelentést. Azért, mert fontosnak tartjuk az alapjogokat, máskülönben nyilvánvalóan nem készítenénk jelentést az alapjogok helyzetéről. És az a tény, hogy átláthatóak vagyunk, és teljes mértékben betartjuk a, a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés szabályait. Ez a tény abból is kiviláglik, hogy a nyilvánosság és a média számára hozzáférhetővé tesszük az általuk kért dokumentumokat. Volt egy kérdés, amely arra vonatkozott, hogy 2017-ben az ügynökség miért nem tett közé bizonyos információkat, a földközi tengerben mm, működő hajóinkra vonatkozott ez. 2017. június és augusztus között mozogtak itt ezek a hajók. Azért nem tettük közzé ezeket az információkat, mert érzékeny információnak minősülnek, és bűnöldözési vetületük is van. Mint ahogyan mondtam, a mi feladatunk az, hogy egyre inkább parti őrséggé alakuljon át, alakuljunk át, ami magában foglalja a bűnöldözést a tengereken. 2018-ban 137 tonnányi drogot foglaltunk le, illetve kábítószert. Összességében ennek felét tengeren foglaltuk le, a többi részét szárazföldön. A kábítószer kereskedelem elleni küzdelem tehát az egyik feladatunk. Az illegális fegyverkereskedelemmel szembeni küzdelem is a feladatunk, ilyen eseteink is vannak. Aztán elős fordul, hogy más egyéb illegális kereskedelem nyomaira bukkanunk és ilyen érzékeny információk esetében nagyon specifikus, konkrét szabályok tartandók be. Az európai jogalkotó hozta meg ezeket a szabályokat. A Frontex a europol és a eurojust együtt egy bizonyos szabályrendszernek kell, hogy megfeleljen, amikor személyes adatok kezeléséről van szó, ez vonatkozik a bűnöldözési tevékenységünkre, és ami a szárazföldi és tengeri bűnöldözési tevékenységünket illeti, igenis vannak bizonyos korlátozások az információkhoz való hozzáférést illetően. Majd a bíróság dönt ebben az ügyben. Annyit ö, tudok mondani, hogy az Európai Unió ombudsmanja úgy ítélte meg, hogy megfelelően jártunk el, de még várat magára a bíróság döntése. ami az alapvető jogokra vonat, jogokkal foglalkozó ellenőrök szerepét illeti, akiknek a posztját az új szabályozás határozza meg. Jelen pillanatban kapcsolatban állok az alapjogi ügynökséggel, ugyanis mindenképpen szeretnék ezzel az ügynökséggel is együttműködni egy kísérleti projekt keretében. Ez elvileg segítene nekünk abban, hogy azonosítsuk a referenciapontokat, profilokat alakítsunk ki. És számos egyéb ügynökség, EU-s ügynökséggel is együttműködünk a belügyek területén, a Europolt már említettem, az EASO-t is, és másokat. És az alapjogi ügynökség is szeretnék hasonló együttműködést kiépíteni. Ezen a területen ugyanis nekik van meg a szükséges szakértelmük, és mi tanulni tudunk tőlük. Szeretnénk még mindenképpen a monitoring funkciót megerősíteni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy hitelesek tudjunk lenni, ami az alapvető jogok betartását illeti. Teljes mértékben egyetértek abban, hogy ennek a funkciónak függetlenül kell megvalósulnia, de nagyon szakszerű keretek között is. 40 ellenőrről beszélünk, 40 ellenőr irányításáról, munkájának irányításáról, és nyilván itt a költségvetés is fontos szerepet játszik az alapjogokra vonatkozó források az én időm alatt meg 11 szereződtek. 490 ezer euróról beszélünk évente, amikor engem ügyvezető igazgatóvá kineveztek, akkor ez az összeg 49 ezer euró volt. Látnunk kell tehát, hogy nagy mértékben megnőtt ez a költségvetés, és ezt nyilván professzionális módon kell kezelni. Teljes mértékben tisztában vagyok ennek a feladatnak a nehézségével, és tudom, hogy ez az új mandátum végrehajtásának az egyik kihívása. Ami az egyes adatok közétételére vonatkozó rendszerre vonatkozik, jelentős, egy nagyon fontos kérdés hangzott el a az érzékenységi jelentés jelszó védett, jelszavas védettségéről. Azért nem nyilvános ez a dokumentum, mert érzékeny információkat tartalmaz. Ezek nem személyes adatok ugyan, de hát a tagállami diskurzusban adott esetben visszaélhetnek ezekkel az információkkal, vagy különböző kitettségeket, fel, érzékenységeket tárhat fel a bűnözők előtt, és azok visszaélhetnek vele. A zárt ülés ötletét vetette fel a képviselőasszony. Tavaly és két évvel ezelőtt is zárt ülés keretében vitattuk meg ezt a dokumentumot. És amikor azt mondom, hogy készen állok arra, hogy megvitassuk a Libe szakbizottsággal, hogy hogyan tudjuk megvalósítani az EU-s intézményeknek, és különösen az EP-nek szóló jelentéstételi kötelezettségünket, akkor nyilván fontos megtárgyalandó kérdés, hogy az érzékeny információkat hogyan lehet megvédeni. Vannak erre eszközök, és nagyon szívesen élek a rendelkezésre álló eszközökkel, amelyek a jogszabályokban le vannak fektetve, a Live szakbizottsággal folytatott kommunikációban is. A következő jelentés októberben lát nap, napvilágot, esetleg akkor majd közösen megvitathatnánk a júniusi jelentést és az októberben napvilágot látó jelentést is. A júniusi jelentést azért nem tudtuk ugye megvitatni, mert hát nyári szünet volt. Ami a menetrendet illeti, amelyről a bizottsággal megállapítottunk, természetesen eljutott a tagállamokba, eljuttattuk a vezetőség tagjainak is. Nem én vagyok a menetrend tulajdonosa, ha úgy tetszik, ezért nem ígérhetem meg, hogy most azonnal megosztom önökkel, Nincs ezzel semmi gond, egyébként nem bizalmas dokumentum, de nagyon technikai jellegű dokumentumról van szó. Egyszerűen azokat a lépéseket tartalmazza, amelyeket végre kell hajtanunk a hozzáfűződő határidőkkel együtt, és arra használjuk ezt a dokumentumot, hogy a saját tevékenységünket folyamatosan nyomon kövessük. Három fő szereplőnk van, az első az ügynökség természetesen, nekünk is el kell végeznünk a házi feladatunkat, aztán itt van a bizottság, amelynek szintén megvannak a maga feladatai, és a harmadik szereplő a tagállamok köre, nekik is megvannak a maguk feladatai. De mielőtt közzéteszem a menetrendet, mindenképpen egyeztetnem kell a menetrend egyéb tulajdonosaival, ha úgy tetszik. Ami az európai bűnöldözési szerveket illeti, ahogyan a bevezetőmben elmondtam, egy teljesen új korszak vette kezdetét. Teljesen ismeretlen területre tévedtünk. Amikor azt mondom, hogy ismeretlen, akkor arra gondolok, hogy az Európai Unió gyakorlatában ismeretlen terület. Itt ö, emberi erőforrások menedzseléséről van szó, de természetesen, ami a benchmarkot illeti, itt nem ismeretlen területről van szó, hiszen a benchmarkok a tagállamokban vannak, és a mi ambíciónk az kell, hogy legyen, hogy legalább olyan szigorúak legyünk, mint a tagállamok. Biztosítanunk kell tehát, hogy vannak bizonyos tesztek, pszichológiai tesztek például, amelyeket el kell végeztetni. Jelen pillanatban nem tudom megválaszolni, hogy milyen fegyverekkel rendelkeznek a munkatársak. De utólag szívesen válaszolok majd. Ami a földrajzi egyensúlyt illeti, csak annyit szeretnék elmondani, hogy még egyszer köszönöm a parlamentnek, amely támogatta a bizottság egyik szövegjavaslatát, amelyel a földrajzi egyensúlytalanságokat kívántuk megakadályozni. Sajnos a tanács egyébként visszautasította ezt a szövegrészt, ezt a rendeletet, vagy rendelkezést, és hogyha gondok adódna a földrajzi egyensúly megteremtésével, akkor erről mindenképpen beszámolok a bizottságban és a parlamentben is. Köszönjük Legyeri úrnak ezt a nagyon részletes magyarázatot. Most következik a második kérdéskör, sokan iratkoztak fel. Mindenkit arra kérek, hogy legyenek szívesek betartani a hozzászólási időt, ami egy perc. Ha ezt nem tartják be, el kell vennem a mikrofont. Köszönöm. Radevur. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, Legeri úrnak szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm, hogy bemutatta a Frontex munkáját. Be kell látnunk, hogy a 2015-ös migránsválság következményeit még mindig nem tudjuk kezelni a balkáni útvonal ismételten megnyílt, és a görög határra nagyon nagy nyomás helyet, helyezkedik. Az elmúlt hetekben el kell mondanunk azt, hogy 600 ember érkezett Lesbos szigetére, Törökországon keresztül utaztak, és afgán származásúak. Úgy látom, hogy Európa nem kész arra, nincs arra fölkészülve, hogy ismételten egy nagyon nagy migráns hullámmal megküzdjön. Nos, nagyon komoly munka vár a part, parti őrségekre Európában. A Bulgária az egyik legérzékenyebb külső határa az Európai Uniónak. Köszönöm. Ruiz Deveza, úr. Itt vagyok, jelentkezem, mutatom. Legeri úr, szeretnék köszönetet mondani a prezentációért. Nem tudom, hogy tudná erre a kérdésre válaszolni, lehet, hogy már korábban válaszolt erre, de én itt újonc vagyok. A libiai nem engedhetjük meg azt, hogy a, li, a libiai embercsempészek munkáját úgy segítsük, hogy a földközi tengeren kimentjük a migránsokat. Nagyon sokszor, nagyon sok esetben legalább annyi a migránsokat szállító hajó a földközi tengeren, mint korábban, korábbi években. Elég sok a civil szervezet, a Rescue and Search fellépésekben. Jó lenne, hogyha a líbiai parti őrség el tudná látni feladatát, erről meggyőződnek? Köszönöm, Péter szúr. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt vezérigazgató úr, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy elmehettem a Frontex Varsói központjában. Nagyon érdekes volt ez a látogatás. Kérd, konkrét kérdéseim lennének. a munkatársak száma. A 2017-es adataink megvannak, Erre vonatkozóan von der Leyen asszonynak is voltak itt a parlamentben ígéretei. Második kérdésem. Belga sajtó arról számolt be, hogy a Frontex munkatársai többször nem voltak hajlandóak információt átadni a civil szervezetek hajóinak a menekültekről. Az ENSZ egyezményem, amely a tengeri jogokról szól egyértelműen a kérdésben, mi az oka annak, hogy a Frontex nem adja át az információt a közelben lévő hajóknak? Szerintem ezzel nem csak a tengeri jogot nem tartják be, hanem az európai értékeket sem. Kérem, tartsák be a hozzászólási időt, mondja az elnök. Dali asszony következik. Sorry, I didn't hear you calling my name. Elnézést, nem hallottam a nevem. Egy kérdésre nem válaszolt arra vonatkozóan, hogy mi a helyzet a visszafordításokkal a horvát határon. Ez tény elég erőszakos összetűzések történnek a horvát határon, ezt a horvát elnök is bevallotta. Jó lenne, hogyha válaszolna akkor kolléga kérdésére. Nem tudom, hogy itt a forrásokkal van a gond? Hogyha azzal van a gond, akkor miért nem foglalkozni? miért nem oldják meg? Utána viszont, mintha azt is mondta, mondta volna, hogy erről vannak légi felvételek. Mi a helyzet? elég nehéz ezt elhinni, amit mond. Önnek, önnek megkapta arról a bizonyítékokat, hogy emberek em, jogai, jogai megsértették. Mi a helyzet a tanúvallomásokkal? A tanúvallomásokat nyilván megfelelően elbírálják, vagy nincs elég pénzük, akkor miért nem kérnek többet? Nagyon gyanús a helyzet a bizonyítékok alapján nem értem, hogy miért úgy járnak el, ahogy eljárnak. Aztán mi a helyzet az izraeli drónokkal, illetve az izraeli katonasággal? Erről tudna valamit mondani? nem tartott be hozzászólási időt. Hát én meg azt tartom sajnálatosnak, elnök azt, hogy nem kaptam az elején hozzászólási időt. Varrena kolléga. Köszönöm szépen. Sok időnk nincs, a lényegre térek. A Work and, a Search and Rescue-val foglalkozó civil szervezeteket sokan sokszor kritizálják. Ezek, ezen civil szervezetek közül egy-néhány ember, emberkereskedőkhöz köthető? Elég furcsa vélemény az, hogy a két dolgot összekapcsolják. Az olasz bíróságok foglalkoztak is ilyen esetek, ilyen véleményekkel. Még mindig ez a véleménye? És ha igen, ezt el lehet tudja támasztani valamivel? Eh, señor Marca. Márka képviselő következik. Deutsch. Köszönöm szépen, németül szólnék hozzá, megpróbálok egy percben hozzászólni. Próbálkozom. A biztonsággal lenne kapcsolat, biztonsággal kapcsolatban lenne egy kérdésem, hiszen itt a szakbizottságban nyilván egyetértünk abban, hogy a biztonság nagyon fontos dolog, amit meg kell óvni, meg kell őrizni. De azáltal, hogy a Frontex hajói már nincsenek olyan, jelen olyan nagy mértékben a földközi tengeren, nem vállalunk-e nagyon nagy kockázatot, például a kábítószerkereskedelem, a fegyverkereskedelem kapcsán, van-e valamilyen számadat arra vonatkozóan, hogy a kontroll csökkenése vagy változása a földközi tengeren mit hozott magával? És aztán még egy kérdésem lenne, hogy ha arra utaló jelek vannak, hogy hajók, hajók bajba jutottak, akkor Miért nem lehet közzétenni ezeket az információkat ön szerint? A harmadik kérdésem az alapjogi ügynökségre vonatkozik, illetve az alapjogi ö, irodájukra vonatkozik. Értem, hogy professzionális személyeket szeretnének toborozni, de hogyan tudják biztosítani, hogy az alapjogi munkatársaik függetlenek? Gondolom, hogy a toborzásban itt különbségek mutatkoznak az egyéb munkatársak és ezen munkatársak között. Miben mutatkozik ez a különbség? Levre. Gracias. Hát elvettem a mikrofont öntől. Mazsid úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Említette, hogy a Frontex nagyon sok nagyon sok állammal együtt működik, amikor is személyeket számítanak haza származási országba. Ez van elég sok gond azzal, ami például Magyarországon történik, a menedékkérőket automatik, kérelmeit automatikusan elutasítják, tehát nem érdemben vizsgálják meg a kérelmeiket. Sokszor itt gyerekekről, fiatal családokról van szó. Azt mondják nekik, hogy vagy visszavizetik őket Afganisztánba, egy Frontex által szervezett repülőúttal, vagy pedig mehetnek Szerbiába. Mit tesz a Frontex annak érdekében, hogy megállítsa az olyan típusú visszatérítéseket, amelyek nem felelne meg a nemzetközi és az EU-s jogszabály, jogszabályoknak. Köszönöm. Spurek asszony! Én ugyanerről szeretnék kérdezni, mint a kolléga. Tereszportban a kelet-lengyel határon a különböző menekültek, akár csecsen menekültek is, már egy hónapja nem igazán élhetnek azzal a jogukkal, hogy nemzetközi védelmet kérhessenek, visszafordítják őket. Ez ön szerint elfogadható? Indokolt? Jogi szempontból ez rendben van? Frontex fel, a Frontex fellépett ezzel kapcsolatban? Visnyevszka asszony következik. És ez lesz az utolsó kérdés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony. Én pozitíven értékelem a Frontex munkáját. Tisztában vagyok azzal, hogy hihetetlen nyomás helyezkedik önökre. Nagyon ellenállónak kell lenni egy Frontex munkatársnak, akár pszichés, akár érzelmi ellenállásról van szó. A kollégák beszéltek arról, hogy illegális migránsokat ne fogadjunk be Európába. Adódik a kérdés, hogy szeretne -e szigorúbb külső határokat, avagy épp ellenkezőleg megnyitná a határokat, hogy bárki, bárhol bejöhessen Európába. Beszéltünk az Európai Unióba irányuló emberkereskedelemről, Ugye a sajtó is sokat foglalkozik ezzel. Mennyiben párhuzamos ez a fegyver és kábítószer csempészettel a földközi tengeren keresztül? Köszönöm. Kakóasszony, köszönöm szépen! Az illegális bevándorlóknak csak 36%-át fordítják vissza. A többivel mi történik? Valószínűleg kizsákmányolják őket, vagy prostituáltként, vagy a bűnszervezetek emésztik fel őket. A Frontexről szóló rendeletet módosították, ugyanakkor bizonyos dolgok nem változtak a visszafordításokkal kapcsolatban. Erről mi a véleményem, mit tudna, mit tudna mondani? Nagyon sok ember nagyon sok embert kihasználnak, kizsákmányolnak az emberkereskedők, ők nekik mit tud üzenni? Ledgeri úr, kérem szépen, hogy 6, vagy maximum 7 percben válaszoljon ezekre a kérdésekre. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony be more precise on uh, the exchange of information. Az információ cserével kapcsolatban szeretnék válaszolni a kérdésre a Search and Rescue um, hajókkal. 26 ezer embert mentettük ki az elmúlt évben tengerem, 15 ezeret Görögország, Törökország környékén, 1500 személyt a földközi tenger közepén, a többit pedig Marokkó és Spanyolország között amikor a repülőink fönn vannak az égben, és majd beszélek majd másról is, egy 80%-os csökkenés volt a földközi tenger közepén, de a repülő, a légi megfigyelést fokoztuk, főleg a, ezen a középső részen, és megtaláltuk a bajban lévő hajókat, migránsokat, és az ezzel kapcsolatos információt mindig megosztjuk a tengeri mentő központtal. A nemzetközi jogszabályok értelmében kötelességünk, hogy ezzel a regionális koordinációs rendszerrel megosztjuk, megosszuk az információt, a különböző civil szervezetek hajóival, vagy kereskedelmi hajókkal nem tudjuk közvetlenül megosztani az információt, mert a tengeri jog alapján koordinálni kell a mentési műveleteket, ennek egyértelmű operatív okai vannak, életveszéről van szó, tehát a koordinátorral, a koordinációs központuddal kell megosztani az információt. Hogyan kerüljük azt el, hogy hogy lehet az megakadályozni, hogy illegális módon is kiutasítsák az embereket, ami nem felel meg az alapjogoknak, volt egy konkrét kérdés egy szárazföldi határról. Horvátországban azért nem vagyunk jelen, mert a horvát kormány nem akarja. Nem azért, mert nincsenek erre forrásaink, de egyértelmű, hogy egy olyan tagállamban nem jelenhetünk meg, ahol a tagállam nem szeret nem minket beengedni. Néhány hónappal ezelőtt volt egy olyan eset, amikor kétségeink voltak. Egy várandos nőről volt szó, akit Magyarországról Afganisztánba akartak volna kitaloncolni. Ez nem része mandátumunknak, de a magyar hatóságokkal illetékes hatóságokkal egyeztettem, és én azt a döntést hoztam, hogy ezt a kiutasítást leállítjuk. Ez így történt. Lehet, hogy ez nem felel meg a mandátumomnak, de én úgy ítéltem meg a dolgokat, hogy a megfelelő lépés az, hogy leállítsuk ezt a kitoloncolást. Recruitment of 10,000 staff uh, before 2024 előtt 10 ezer ember felvétel, erről, erről is kérdeztek. Tudom, hogy von der Leyen asszony ezzel kapcsolatban ígéreteket tett itt is, és a bizottságban is. Hát eddig még erről nem egyeztettem vele, úgyhogy többet én sem tudok mondani. Aztán volt egy másik kérdés a légi megfigyelésekről, illetve a drónokról. Ezt teszteltünk a civil, tehát polgári célra felhasznált drónokról, tehát nem katonai drónokról, az európai, egy európai cég és egy nem európai cég közös együttműködéséről van szó. De mindez egy teljesen normális közbeszerzés keretében történt. hogy mennyiben segítene, mennyiben segít a bűn elkövetőknek a líbiai parti őrség tevékenysége. Most ezt vizsgáltuk korábban, nagyon sok volt a haláleset, nagyon sokan érkeztek akkor is. Én 2017-ről beszélek, mondom még egyszer, és Olaszországról, tehát 2017 nyaráról. Akkor Minetti volt az illetékes miniszter, és akkor az derült ki, hogy a civil szervezetekre vonatkozóan kellett kidolgozni egy magatartási kódexet. Sajnos voltak olyan nem koordinált tengeri fellépések, mentőakciók, amelyek életveszélyesek lehetek. Bűnügyi bizonyítékokat kellett beszerezni. Nem azt mondom, hogy bűn, bűncselekményt követtek volna el a civil szervezetek, de amikor vannak emberkereskedők a hajón vagy a csónakon, akkor oda bizony olyan emberek kellenek, akik a büntetés végrehajtást vagy bármilyen hivatásos fórumot képviselnek. Nyilvánvaló, hogy az illegális migránsok áldozatok emberkereskedelem áldozatai, és 2018-ban majdnem ezer embercsempészt vagy emberkereskedőt ö, tartóztatunk le, vagy segítettünk a letartóztatásokban. Az integrált határvédelemhez is hozzátartozik. Úgy látom, hogy több időm nincs, elnézést kérek, nem tudok válaszolni a többi kérdései. Elnök, köszönöm ezt az első eszmecserét a Frontex munkájával kapcsolatban, de van két téma, amit kihangsúlyoznék. Lenert úr már feltette ezt a kérdést. Mi hamarabb meg kéne ismernünk az úti tervet? A Frontex tevékenységével kapcsolatban. Második dolog, az érzékeny dokumentumokra vonatkozóan van, vannak bevett szabályaink, Úgyhogy jó lenne, hogyha password nélkül érkeznének ezek a dokumentumok a jövőben. Köszönöm szépen. Megszoktuk ezt már. Sorry, sorry. Si decir algo muy, muy rápido sobre... Ha valamit szeretne még az utolsó gondolathoz hozzáfűzni, akkor nagyon röviden egy, perc, egy percet tudok. Igen, valóban vannak szabályok erre vonatkozóan tehát a LIBE és a Frontex közötti adatcserére vannak bevált szabályaink, amikor például ilyen kényes dokumentumokról van szó, tehát serélőkönségi elemzés, akkor ezt fogjuk alkalmazni. Erre még rákérdezek a bizottságnál, de itt ez nem titkos információ. Úti tervről van csupán szó, szerintem az úti tervet gond nélkül meg tudjuk önökkel osztani, de hát a forma kedvéért rákérdezek még erre a bizottságnál. Köszönöm szépen. Akkor most rátérnék a következő napi Elnézést, elnök asszony, elnök asszony. Nem válaszolt a kérdésemre. Legeri úr. Ne aggódjon, írásban meg fogja kapni a választ, de most haladnunk kell tovább. Madam Chair. Elnök asszony. Madam Chair. Elnök asszony. <laughs> Uh, sí, señor Infeld. Parancsoljon Infeld asszony. Át fogunk térni a következő napi rendi pontra. Értem én ezt, elnök asszony, de itt fontos kérdésekre nem, tud, nem kaptunk választ. Emberek fulladnak bele a földközi tengerbe. Itt van a Frontex főnöke, a Search and Rescue-ra ad válaszokat, vannak itt olyan kérdések, amik egyáltalán nem világosak. Ön azt, azt mondta, hogy csak a koordinációs központtal ö, osztja meg az információt. Ez a dolga. De miért nem tudja, nem, miért nem tudja megosztani ezt az információt a környéken lévő hajókkal? életeket kell menteni. Lehet, hogy kötelező, hogy megossza, kötelezően meg kell osztani ezeket a az információt a koordinációval, de attól még mással is meg lehet. A VHS rendszert is használhatjuk, tehát hogyha sürgős eset van, életveszély, akkor máshogy járhatunk el, de a normális információs csatorna, hogyha hatékony munkára törekszünk, nem más, mint a, a tengeri mentési koordinációs központ, a tengeri jog ezt mondja ki, hogyha egy tagállam deklarálja, hogy van egy search and rescue zónájuk, és a nemzetközi tengeri szervezet ezt véleményezi, és elfogadja, tehát hogy a szoban forgó állam képes arra, hogy search and rescue tevékenységet folytasson, akkor ezt el kell fogadnunk, nekünk ezzel kell dolgozni. Sok esetben nem így járunk el, de a legbiztonságosabb csatorna az mindig a koordinációs közben. Öt, ők látnak rá leginkább a helyzetre, ők tudják, hol vannak a közelben hajók, ők koordinálják ezt a mentő munkát. És ennek függvényében tudjuk mi is aktiválni az esetlegesen ott lévő hajóinkat. Tehát tengeri koordinációs központ. Hogyha ott vagyunk jelen, akkor megkeresnek minket, illetve ez is egyértelmű, hogy a repülőgépünk vagy gépeink is bevethetőek ilyen esetben. Európai oldalról általában Olaszország vagy Málta érintett, egyszer Tunéziával is felvettük a No tiene usted la palabra, por favor. Tisztelt képviselő úr, majd ha kimegy a teneből, akkor kiabáljon, nincs ön, nem adtam meg a szót. When we, we share with all the... A régióban található koordinációs központokkal megosztjuk, tehát az információt elképzelhető, hogy Tripoliban van egy ilyen központ, és engem biztosítottak arról, hogy ez teljes mértékben megfelel a jogi keretnek. Erről csak annyit, hogy a koordinációs központok fejlesztését EU-s alapokból támogatjuk. Azt hiszem érték a dilemmát, amikor látom, hogy Líbiához közel lévő hajót meg, tudja, meg tudna menteni a líbiai parti őrség, más pedig nem. Ez, ilyen helyzetekkel állunk szemben, koordinációs központokkal állunk szemben. Hogyha vészhelyzet alakul ki, akkor nyilvánvalóan a prioritás az, hogy emberi életeket mentsünk, ez nem változott meg most sem, és sosem fog megváltozni. Köszönöm, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Nem folytathatjuk a kérdésekkel, mert van egy nagyon kemény napirendünk, amelyet folytatnunk kell, hogyha vannak további kérdések, akkor Legeri úrral majd beszéljék ezt meg a termen kívül. Köszönöm. Bien, estimados colegas, vamos a pasar al punto. Következő napirendi pontunk a tízes számot viseli, nem is. Ez az Európai Unió megfigyelőként való részvétel az Európa Tanács korrupció elleni államok csoportjában. És ezzel meg is adnám a szót a bizottságnak, hogy tájékoztasson bennünket. Önök is tudják, az Európai Unió nemrég kapta meg a megfigyelői státuszt a Greco csoportban. Az együttműködés ezen csoport és a Libe szakbizottság között a múltban nagyon gyümölcsözőnek bizonyult, főként olyan kérdésekben, amelyek az jogállamiságra vonatkoznak, és ezért nagyon jó lenne, hogyha ö, intézmény szempontból is megerősítenénk ezt az együttműködést, úgyhogy megvár, meg, várjuk azt, hogy a bizottság pontosítsa konkrétan, milyen lépések történtek annak érdekében, hogy a Greco elfogadjon bennünket. És milyen formában kívánjuk megvalósítani ezt az együttműködést. Szipala asszony következik. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, és köszönöm a szakbizottságnak is, hogy ezt az igen fontos témát napirendre tűzte. A korrupcióellenes államok csoportjának való belépésről beszélünk. Ez egy olyan téma, amelyet hosszú éveken keresztül az Európai Parlament segített, és sikerült is előrelépnünk a Greco-ban való részvétel területén. Közös értékek jelentik az alapját mindennek, demokrácia, emberi jogok és jogállamiság. Az, e- az Európai Unió egy megállapodási memorandum alapján 2007 óta működik együtt az Európa Tanácssal ebben a témában. A korrupció ellenes államok csoportja volt az egyik olyan azon kevés egységek közül, amelyekben az Európai Unió nem vett részt eddig. Ez pedig megfosztotta a, mind a két szervezetet attól, hogy egyeztetni tudjunk közös érdekű vagy értékrendbe tartozó kérdésekről. Idén, a nyár elején sikerült előrelépést elérnünk márciusban, 2019 márciusában a Gréko főtitkára az akkor román soros elnökségnek küldött egy levelet, amelyben azt javasolta, hogy az Európai Unió fontolja meg a Grékóban való részvételét megfigyelői státuszban. Ez egy új dinamikát indított el, és az elnökségnek is tetszett ez a gondolat, a bizottságnak is tetszett ez a gondolat, és továbbra is nagyon is elkötelezettek vagyunk a Grékóban való együttműködés kérdésében, a korrupció ellenes harc, a jogállamiság megerősítésének igen fontos kérdései miatt. Júniusban a tanács és azon belül a bel- és igazságügyi tanács formálisan is támogatta az Európai Unió részvételét a Grékóban, mint megfigyelő, és arra kérte az Európai Bizottságot, hogy lépéseket tegyünk ebben a tekintetben. Az Európai Bizottság a maga részéről Timmermans úr, e, alelnök úr és Avromopoulos biztos személyében egy levelet, tehát az, ő, ők egy levelet küldtek az Európai Parlamentnek és az Európa Tanácsnak, amelyben kimondják, hogy az Európai Uniót érdekli a megfigyelői státuszban való részvétel a Greco munkájában. Ugyanakkor az Európai Bizottság elkezdte a folyamatot megvitatni a tagállamokkal. Az Európai Bizottság fogja majd a részvételi szándékot hivatalosan benyújtani, mégiscsak a tagállamok, tehát az Európa Tanács tagállamainak kell ezt elfogadnia. Nagyon örülök annak, hogy önöket tájékoztathatom arról, hogy e mindez sikeres volt, és hogy az Európa Tanács miniszterei július 10-én úgy döntöttek, hogy elfogadják az Európai Uniót megfigyelőként a Greco munkájában. A mai napon szeretnék három gondolatra rávilágítani. Az első arra vonatkozik, hogy a bizottság támogatásáról biztosítsam önöket, annak tekintetében, hogy ezen a részvételen keresztül a korrupció ellenes harc és a jogállamiság megerősödésének terén fontos lépéseket teszünk. Mit is jelent ez a státusz? A megfigyelői státusz kapcsán az Európai Uniót a dokumentumokhoz való hozzáférés kap, illetve részt fog venni a tanácskozásokon, ugyanakkor a Greco értékeléseiben és a szavazásokban nem vesz részt. Nincsen pénzügyi vonatkozása se ennek, ugyanakkor az Európai Unió nem fog formálisan állást foglalni az egyes tagállamok megítélésében. Aztán ez a harmadik gondolat, amelyre egyébként Timmermans első alelnök úr is utalt, és ebben nem mind a parlament, erről mind a parlamentet, mind az Európa Tanácsot tájékoztatta. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az együttműködést a GRECO és az Európai Unió között a jövőben nem lehet tovább mélyíteni. Köszönöm. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen. Szipál asszony. No, Tito. ciertamente solo tenemos una solicitud de pregunta, así que tiene... Minden bizonyal vannak kérdések, vagy mégsem, de igen. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, és köszönöm Szipálá asszonynak is, hogy eljött és bemutatta ezt a fontos témát, amely számunkra igen fontos. Itt a korrupció ellenes harcról van szó. A Grekóhoz való csatlakozás még akár megfigyelői státuszban is mindenképpen fontos lépésként értékelendő egy olyan folyamatban, amely a jövőben mindenképpen a teljes jogú tagsághoz kellene vezessen. Köszönöm szépen Szipála asszonynak a prezentációját, de azért lenne néhány kérdésem is. Egy jövőbeli teljes jogú tagság fényében bennem felmerül a kérdés, hogy vajon az Európai Bizottság kívánne korrupcióellenes európai stratégiát kidolgozni, amely a kockázatokat értékeli, illetve a prevenciót és a korrupcióellenes harc közép- és hosszú távú céljait elemezni. Az Európai Bizottság vajon a monitorozást kívánja-e bevezetni egész Európába, és hogy vajon az Európai Bizottság egy korrupcióellenes jelentést ismét meg kíván-e jelentetni, vagy sem. Az igaz, hogy az európai szemeszter is vonatkozik erre, de azért jó lenne, hogyha egy kifejezetten korrupcióellenes jelentés megjelenne a bizottság részéről. Ami pedig a monitorozást illeti, mit kíván tenni az Európai Bizottság a PIF irányelv nemzeti monitorozásával kapcsolatban, az unió pénzügyi érdekeivel szembeni ö, direkt és indirekt korrupció kapcsán. Aztán az irányelv át, nemzeti jogba való átültetése, ennek határideje már lejárt, úgyhogy azt kellene megvizsgálni, hogy vajon mit tettek a tagállamok a leg innovatívabb intézkedésekkel kapcsolatban, például az irányelv négyes pontjának bevezetésének kapcsán. Nem tudom, hogy esetleg tudna-e arra vonatkozó bemutatót tartani, hogy hogyan áll ennek az implementációja. Köszönöm szépen. Én is szeretnék Kinnicsi asszony kérdéseihez csatlakozni. Július 23-án a bizottsághoz egy szóbeli kérdéssel fordultam amelyben azt tettem fel, hogy mit kíván tenni konkrétan a Grékóban való részvétel kapcsán a korrupció ellenes harc témájában az Európai Unió területén. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Grekóhoz való a részvétel szerintem nagyon-nagyon nagy késéssel valósult meg, pedig 2014-ben már erre ezt már vállaltuk, és ráadásul a bizottsági dokumentumban nem látok semmiféle utalást arra, hogy a és a korrupció és a maffia kapcsolatok, amelyek bizony az Európai Unióban megvannak, hogy ezeket akkor hogyan kívánják az ezek ellenes harcot megvalósítani. Köszönöm szépen, Roberti asszony. Ferrara asszony következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék a feltett kérdésekhez csatlakozni. Az, hogy az Európai Unió a Grekóban részt vesz, megfigyelői státuszban fontos lépés. Ezt egyébként az Európai Parlament is kérte korábban egy saját kezdeményezésű jelentés kapcsán, amely a szervezett bűnözés elleni a harcra vonatkozott, egyébként ennek én voltam a jelentéstevője. Nos, a Kérdés azon felül, hogy a Grekóban részt, részt kívánunk venni megfigyelőként, tehát a dokumentumokhoz hozzáférünk és részt veszünk az üléseken. Nos, ezen felül, vagy ezen túlmenően milyen eszközeket, eszközöket kíván bevetni az Európai Unió, mit kíván konkrétan tenni annak érdekében, hogy a korrupció ellenes harcot megerősítse az unió területén. Köszönöm. Köszönöm. Dobrev asszony következik. Thank you. I'll speak in Hungarian. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. A korrupció ellenes küzdelemnek az egyik legfontosabb első lépése az az, hogy szerezzünk tudomást arról, hogy hol van korrupció, azért, hogy tudjunk küzdeni ellene e tekintetben a greco nak a korrupcióellenes országok közösségének fantasztikus szerepe van hiszen sok százmillió európai polgár számára mutatja be hogy a kormánya korrupt vagy nem korrupt illetve hogy milyen intézkedéseket tenne. én viszont sajnos egy olyan országból jövök magyarországról ahol a kormány hosszú hónapokon sőt éveken keresztül eltitkolta magyarországról szóló korrupciós jelentést nem volt hajlandó hozzájárulni a nyilvánosságra hozatalához. mit gondolnak miért? a válasz elég egyértelmű a napokban látott napvilágot az az olaf jelentés amely feketén fehéren bebizonytotta hogy európában a magyar kormány a legkorruptabb kormány. éppen ezért hogyha a nyilvánosságát sem tudjuk biztostani ezeknek a jelentéseknek magyarországon mondom hónapokkal sőt volt olyan jelentés ami évekkel később csak a választások után jutott a választópolgárok tudomására. Tehát ha a nyilvánosságát sem tudjuk biztosítani ezeknek a jelentéseknek, akkor nem fogjuk használt venni pont azokban az országokban, ahol a legnagyobb szükség lenne erre az információra és erre a tudásra. Én kezdeményezném azt is, hogy ezeknek a jelentéseknek a nyilvánossága az ne azon múljon, hogy egy adott ország kormánya el akarja titkolni a korrupciós ügyeit, hanem tényleg legyen a legfontosabb, az, ami mindannyiunk közös célja, hogy az európai polgároknak joguk legyen tudni arról, hogyha éppen a kormányuk az nem viselkedik megfelelően a közpénzek elosztásánál. Köszönöm szépen. Muchas gracias, señora Dober. Señor Simeska, tiene usted la palabra. Köszönöm. Simeska úr következik. Thank you very much, and uh, thank you for the presentation. Köszönöm szépen a prezentációt. Egy rövid kérdésem lenne, de azért ez mégiscsak szélesebb uh, kérdéseket vet fel új monitorozó javaslatról van szó. Ez egy fontos prioritás a bizottság számára. Nos, a kérdésem a következő. Az Európai Bizottság mit kíván tenni a GRECO kapacitásainak kihasználásában? Az ottani szaktudást hogyan kívánja az Európai Unióban a jogállamiság erősítésére fordítani. Köszönöm szépen, nagyon konkrét kérdés volt ez. Stig asszony következik, köszönöm szépen. Az én kérdésem a korábbi kérdéshez kapcsolódik. A Greco nem csak a korrupcióról szól, hanem sokféle ö, integritási kérdéssel foglalkozik. Hogyan lehet felhasználni a megfigyelői státuszt abban, hogy saját magatartási szabályainkat javítsuk, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy politikusként vagy közszolgálatban résztvevőként hogyan tudjuk a saját integritásunkat erősíteni, mit kell tennünk, és esetleg iránymutatásokat elfogadhatunk-e tőlük, vagy hát engem ez érdekelne, hogy hogyan lehet ezt a legjobban felhasználni. Köszönöm. Köszönöm, akkor a bizottság nevében következik a válasz. Kérem, hogy a lehető legpontosabb választ adjon, mert amennyiben ez nem így lesz, további kérdések fognak özönleni. Thank you very much, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, mindent megteszek. És hát természetesen egyetértünk a felvetett témákkal, és nem csak a korrupció ellenes harc témájában, hanem a szervezet bűnözés elleni harcra is gondolunk, hiszen ez a kettő mindig is összefüggött, és hát az Európai Unió biztonsága szempontjából a szervezet bűnözés nagyon fontos kérdés. Nőnek a szervezet bűnözői csoportok, és ezeknek a száma is nő, ezen keresztül a tagállamok legális gazdaságába való átszivárgás is nagy kockázatot jelenthet. Természetesen vannak olyan kérdések, amelyekre talán nálam magasabb rangú bizottsági személynek kellene választ adnia, prominensebb személyeknek, azzal kapcsolatban, hogy mit kíván tenni a bizottság a jövőben. De természetesen azért a kérdésektől nem futamodom meg. Egyrészt a Gréko jelentés jelentések publikációjára vonatkozólag az Európai Bizottság mindig is az átláthatóságot támogatta, de ez nem egy olyan téma, amelyben mi amihez mi hozzászólhatunk, a Gréko fogja megjelentetni, vagy sem ezeket a jelentéseket. Ami a jogállamiságot illeti, illetve a az Európai Bizottság júliusi kommunikációjának kapcsán. Azt tudom elmondani, hogy a korrupció ellenes harc és a jogállamiság közötti kapcsolatot szeretnénk erősíteni, az implementációt erősíteni kívánjuk a júliusi javaslattal kapcsolatban, és természetesen nagyon örülünk annak, hogyha ki, tudnánk, ki tudjuk használni a Grekóban felgyülemlett ö, szaktudást. Elnök. Esetleg további kérdései vannak-e a kollégáknak? Van rá időnk. Bárki kíván-e további kérdést feltenni? Amennyiben nem, akkor megköszönjük Szipele asszonynak a bizottságtól, hogy megjelent, és reméljük, hogy ennél pontosabb információkat is kapunk majd írásban, és esetleg a bizottság magasabb rangú személyei megjelennek majd ebben a témában is itt a mi szakbizottságunk előtt. Ezek után pedig következik következő napi rendi pontunk. Illetve, hogy négy órakor fogjuk újra folytatni a munkát, addig egy kicsit nyújtózzanak ki, tehát négykor folytatjuk a munkát. Bien, muchas gracias, queridos colegas. Vamos a continuar con el siguiente punto. Ez a 9-es számot viseli. Ez pedig egy bizottsági jelentés a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó programról, ez az EU és az U USA közötti megállapodás végrehajtására vonatkozó közös felülvizsgálat. TFTP. Nora Michel következik a DG Home-tól, az Európai Bizottság részéről. Önök is tudják, hogy a nyomonkövetés, a felülvizsgálat az Egyesült Államok pénzügyminisztériumából indult ki, még a 2001-es évben, és ez különböző pénzügyi természetű információkra vonatkozik, ez a terrorizmus elleni harc, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni harcra vonatkozik. 2009-ig a SWIFT rendszer két azonos szerveren bonyolította az cserét. az egyik szerver Európában volt, a másik az Egyesült Államokban, és azóta egy új rendszer létezik, amely két eljárást biztosít, az egyik zóna az Egyesült Államokban, a másik az Európai Unió területén. Ennek az a célja, hogy garantáljuk a TFTP folytonosságát mindkét zónában, de ehhez szükséges volt egy megállapodásra a kérdés, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A megállapodás előző verzióját az Európai Parlament nem fogadta el, úgyhogy 2010-ben egy új verzió látott napvilágot, és 2010. július 8-án a parlament ezt elfogadta, és 2010. augusztus 1-én lépett életbe. Ma szeretnénk köszönteni Michel urat, és a felvetett kérdésekre kérem, hogy majd adjon választ. Kedves Musel úr, öné a szó. Thank you, Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ebben a megújult lébeszakbizottságban. Szeretném bemutatni önöknek a TFTP megállapodás felülvizsgálatának eredményét. Először is tudom, hogy a Libe szakbizottságban vannak olyan képviselők, akik nagyon jól ismerik ezt a megállapodást, De a többiek kedvéért röviden elmondanám, hogy miről is szól ez a megállapodás és hogyan működik. A TFTP jelentése terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program. Ezt a programot az USA pénzügyminisztériuma vezeti. Célja pedig az, hogy világszerte nyomon kövesse terroristákat a pénzügyi tranzakcióik révén. Az Európai Unió és az USA között megkötött TFTP megállapodás meghatározza a garanciákat és körülményeket bizonyos finanszírozási adatok továbbításával kapcsolatosan. A TFTP megállapodás továbbá lehetővé teszi az EU és tagállamai számára, hogy élvezzék ennek a programnak az előnyeit, Például pénzügyi adatokat kérhetnek a másik féltől, hogyha megalapo- terrorista cselekmények megalapozott gyanúja áll fenn. A TFTP megállapodása következőképpen működik. Az USA körülbelül havi rendszerességgel kérelmet küld az EU-nak, bizonyos finanszírozáshoz kapcsolódó vagy pénzügyi információkra vonatkozólag, hogyha a terrorizmus gyanúja elfen. fenn. Az Európol értékeli ezt a kérelmet, majd az adott szolgáltató az adott üzeneteket, illetve információkat egy TFTP adatbázisba továbbítja, és ez az adatbázis nem férhető hozzá közvetlenül a pénzügyminisztérium számára, hanem csak eseti alapon, és csak akkor, hogyha van valamilyen terrorista kapcsolat. Tehát az USA elemzői csak is akkor férhetnek hozzá bizonyos információkhoz, hogyha eseti e-, egyéni kereséseket végeznek az adatbázisban egy olyan személyre vagy entitásra vonatkozóan, amelynek kapcsolata van terrorizmusokkal, terrorista szervezetekkel. Egyedülálló ez a megállapodás abból a szempontból, hogy vannak felügyelők, amelyeket az adott szolgáltató jelöl ki, és az Európai Bizottság minden egyes keresést az adatbázisban monitoroznak, és megnézik, hogy van-e a terrorizmussal kapcsolatos bármely nyomozással kapcsolata ennek az adott entitásnak. A, a magunk részéről valós időben online láthatjuk a kereséseket, és bármely keresést blokkolni tudunk, hogyha azt látjuk, hogy nincs semmilyen kapcsolat terrorizmusra, vagy nincs megalapozott alapozottan bizonyít, alaposan bizonyított kapcsolat. A TFTP megállapodás további feltételeket is tartalmaz, az adatmegőrzésre, az adatbiztonsággal kapcsolatos szabályokat például, és a hozzáféréshez való kérelmekre vonatkozóan. Ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy a jogszabályoknak megfelelően és arányosan hasznosítsuk az Európai Uniós állampolgárokhoz fűződő adatokat. A megállapodás 2010-es hatályba lépése óta ez az ötös, ötödik ilyen végrehajtásra vonatkozó jelentés a 2016. januárjától 2018. novemberéig terjedő időszakot öleli fel. A TFTP felülvizsgálat először is Hágában történt, január 15-én a Europol székhelyén, megvizsgálva azt, hogy a Europol a megállapodásnak megfelelően jár el, és 2019. januárjában és februárjában végezte el az amerikai fél a pénzügyminisztériumban a maga részéről a felülvizsgálatot. Az USA és az EU közösen végzi a felülvizsgálatot ugyan, de a felülvizsgálatról készült jelentés mégis egy bizottsági jelentés. Én vezettem a csapatot, mint biztonságért felelős igazgató, és a mellettem ülő kolléga kísértel engem, valamint két adatvédelmi biztos is elkísért minket. Most pedig beszélnék a felülvizsgálat eredményeiről. A jelentés arra jutott, hogy elégedettek lehetünk, mert teljes körön végrehajtják az ellenőrzésre és garanciákra vonatkozó szövegrészeket az adatátvitel arányosságát annak alapján vizsgáltuk meg, hogy milyen kapcsolat áll fenn a terrorizmus finanszírozással. Úgy tűnik a TFT, eh, teljesen egyértelmű, hogy a TFTP megbízható, arányos információkat biztosít a terrorizmussal és terrorizmus finanszírozással kapcsolatosan segít abban, hogy azonosítsuk és megtaláljuk a terroristákat, és felfedjük az őket támogató hálózatokat is. A jelentés hat különböző példát sorol fel, amely bizonyítja, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben a TFTP mennyire értékes eszköz. A TFTP nagyon hasznos volt, bizonyos terrorista, Európa, Európában elkövetett terrorista támadásokkal kapcsolatos nyomozásban is nagyon hasznosnak bizonyult. Például pénzügyi tranzakciók ra derült fény, amelyek egy TFTP keresés eredményeképpen váltak nyilvánvalóvá. Mondok egy példát. 2017. augusztus 17-én, két évvel ezelőtt, egy Barcelonában, a La Rambla sétáló utcában egy autó gyalogosokat ütött el, nem sokkal később egy másik spanyol városban hasonló támadást történt, majd öt egyént öm, is támadást ért, leszúrták őket. Ekkor a Europol a TFTP adatbázisban keresést indított, két órán belül kapott választ a keresésre, és 24 nyom, nyomra bukkantunk az adatbázisban. Ez, ebből a 24 találatból 6 volt alapvető fontosságú az elkövetők kézrekerítésében. Ez csak egy példa, de hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor még inkább kitűnik, hogy a TFTP megállapodás mennyire hasznos volt, főként az elmúlt időszakban. Ez részben azért is van, mert sajnálatos módon Európában számos terrorista támadás történt az elmúlt időszakban. De ha megnézzük a számokat, az EU-s tagállamok 402 keret, kérést, kérelmet fogalmaztak meg, még az előző jelentéstételi időszakban csak 192-t. Ez ahhoz vezetett, hogy több volt a nyom, amely segített kézre keríteni az elkövetőket, és ezen információk száma jelentősen megnövekedett az előző évhez, időszakhoz képest. Tehát az USA-tól az európai bűnöldöző szerveknek jutatott információkban hatalmas növekedés tapasztalható a TFTP-nek hála. Arra jutottunk, hogy csak a terrorizmus és terrorizmus finanszírozással kapcsolatos adatátvétel történt, mégpedig azután, hogy az USA erre vonatkozó kérés továbbított a Europolhoz. Ilyen esetben a Europol mindig elemzi, hogy ez megalapozott-e, és hogy megfelelően bizonyítható-e az adatok átadásának szükségessége. A TFT-ben található adatokat csak akkor lehet feldolgozni, hogyha ez egyéni keresésnek, egyéni keresés előzi meg, a felügyelők pedig minden egyes keresést az adatbázisban monitoroznak, ellenőrizve, hogy a terrorizmussal kapcsolatos nyomozásokhoz van-e valami köze. A jelentés megerősítette, hogy a kontrollmechanizmusok jól működnek. A felügyelet hatékonyan működik és biztosítja, hogy az adatok feldolgozása a megállapodásban foglaltaknak megfeleljen. Ami az adatok megőrzésének kérdését illeti. A jelentés megerősítette, hogy minden adat, amely nem keresés eredményeképpen jön létre, az adat begyűjtésétől számítva 5 éven belül törlődik a megállapodásnak megfelelően. Ugyanakkor azonban volt egy incidens, amikor is az 5 éven túli, 5 évet meghaladó időtartamon keresztül tartottak meg bizonyos adatokat. A közös felülvizsgálat előtt és közben is egyeztettünk az amerikai féllel erről, de tudjuk, hogy ezekhez az adatokhoz egyébként nem fért hozzá senki. A, az adatbázisban benn maradt egy emberi hiba miatt, de senki sem fért hozzá, senki nem eh, hívta le ezeket az adatokat. Ez bizonyított, és amikor fény derült erre a hibára, akkor törölték a vonatkozó adatokat. A jelentés megállapítja, hogy az USA hatóságainak jobban figyelembe kell venniük a korábbi keresések alkalmával megszerzett adatok hasznosságát. Például, hogy egy értékelés azt mutatja, hogy az adott országból származó adatok nem segítik elő a vizsgálatokat, akkor az USA-hoz közvetített adatokat, adatok mennyiségét korlátozni kell. Emellett a jelentés azt is megállapítja, hogy az USA hatóságainak érdemes lenne felülvizsgálnia az adatok megőrzésére vonatkozó szabályait. Itt tehát arról van szó, hogyha van egy keresés, az adatokat lehívják az adatbázisból, úgy véljük, hogy ezeket az adatokat, hogyha már nincs rájuk szükség, nem bizonyultak hasznosnak, akkor törölni kell. Az, egy, az amerikai fél egyik érve az volt, hogy sok esetben a pénzügyminisztérium nem értesül arról, hogy egy adott ügyet lezártak. Nem szükségszerűen tájékoztatják őket arról, hogy a nyomozás vagy a bírósági eljárás lezárult, így nem tudhatják, hogy törölni lehet az adatokat, ezen tehát javítani kellene. Emellett a jelentés azt kéri, hogy a tagállamok folyamatosan küldjenek visszajelzést az amerikai féltől megkapott adatok hasznosságával kapcsolatosan. És zárásképpen azt szeretném elmondani, hogy a jelentés a TFTP megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan javítási lehetőségeket fogalmaz meg, valamint az USA beli féle való együttműködésre vonatkozólag és folyamatosan hangsúlyozza, mennyire fontos ez a megállapodás az EU számára. Terveink szerint 2021-ben készítünk újabb felülvizsgálati jelentést. Köszönöm szépen, és természetesen várom kérdéseiket. Bien. Muchísimas gracias, señor Michel. Köszönöm szépen Michel úrnak. Következik az első kérdés. Körülösször a koordinátorok tehetik fel kérdéseiket. Jól látom, hogy Zipper asszony kért szólt az SZND nevében, utána feljegyezzük a töb- többi jelentkezőt. Zipper asszony. Sorry, Chair, I think uh, the EPP coordinator should... Köszönöm szépen, elnök asszony, de talán a néppárti koordinátornak kellene először szót adni. Maybe the EPP coordinator should start first. Talán a néppárti koordinátornak kellene kezdeni a sort. Hablando con la secretaria. Elnézést, kért szót? A hát, titkárság nem jegyezte fel elnézést. Ő is szót kért? Zippel asszony olyan kedves. Akkor a néppár nevében megadom a szót. Thank you very much. Uh, I wasn't too... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem ragaszkodtam volna magam részéről ehhez, de köszönöm. Nagyon kedves. Köszönöm ezt a nagyon érdekes előadást, és köszönöm, hogy elmagyarázta, hogy hogyan is működik ez a TFTP. Örülök annak, hogy jól működik ez a rendszer, hiszen tudjuk, hogy a pontos időben érkező információ nagyon fontos abból a szempontból, hogy el tudjuk számoltatni a terroristákat. Beszélt a barcelonai támadásról, amikor is a Europol-tól információt kértek, és két órán belül megkapták az információkat. Nem tudom, hogy ez egy ilyen átlagos idő tartam. Általában két órába telik az ilyesmi, vagy vannak-e lényeges különbségek az eltelt idővel kapcsolatosan? Azért kérdezem ezt, mert én személy szerint azt gondolom, hogy az EU-USA TFTP legalábbis az európai fél számára egy, egy furcsa rendszer. Egyszer jártam az Europolnál, és ott hallhattunk arról, hogy ez hogyan működik, és azt láthatjuk, hogy még az EU-ban meglévő adatok esetében is a tagállamnak először a Europolhoz kell fordulni, a Europol kérelme, kér adatokat USA-tól, az USA-tól az USA kikotorja az adatokat, elküldi a Europolnak, a Europol meg a tagállamnak. Nem tudom, hogy a 21. században ez -e a leghasznosabb, leghatékonyabb módja annak, hogy információt gyűjtsünk. A terrorizmussal foglalkozó ideiglenes szakbizottságban az Európai Parlament is azt kérte, hogy legyen egy EU szintű TFTP. Nem tudom, hogy a bizottság készít egy jog, jogszabályjavaslatot ezzel kapcsolatosan. És nem tudom, hogy a jelenlegi áttekintésben vagy felülvizsgálatban el van egy erre vonatkozó rész, hogy legyen egy EU-s TFTP. Köszönöm szépen. Szépen az, hogy most tényleg én következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem térek vissza az egész TFTP-ről szóló vitára. Négy kérdésre szorítkoznék csupán, hiszen tudom, hogy mások is szeretnének hozzászólni. Először is a megállapodás világosan kimondja, hogy a két fél adatvédelmi hatóságának is részt kell venni a felülvizsgálatban, és ez így is történt. De úgy olvastam, hogy ezek a szakértők a bizottság részéről vettek részt a felülvizsgálatban, bizottsági szakértőkként, és nem más szakmai kapacitásukban. Ez akkor azt jelenti, hogy saját véleményüket nem képviselhetik, hanem csak a bizottság felé kommunikálhatnak? A második kérdésem az EU-s felügyeletre vonatkozik. Az egyik munkadokumentumban az állt, hogy a felülvizsgálati időszak egy részében az EU-s fél által kinevezett felügyelő nem kapodhatott hozzáférést az összes kereséshez, biztonsági okokra hivatkozva. A kérdésem az tehát, hogy hogyan lehet így felmérni, hogy a felügyeleti mechanizmus vagy ellenőrző mechanizmus jól működött az egész időszakban. Harmadik kérdés. És itt most a bizottsági ajánlásokra térnék ki. A bizottság azt mondja, hogy a amerikai fél felméri, hogy mely földrajzi régiók a legrelevánsabbak a lekért információkat illetően. Ez azt jelenti, hogy az adott adatszolgáltató adott esetben végül korlátozhatja a rendelkezésre álló információkat. Kilenc év elteltével akkor azt állapítjuk meg, hogy túl sok adatot gyűjtünk, és, és az Európai Bizottság azt javasolja, hogy testre szabottabb módon kellene információkat gyűjteni, ez egyébként már a megállapodásban is benne áll. Ez a helyzet tehát? Aztán, ami a begyűjtött adatokat illeti, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az amerikai pénzügyminisztériumnak felül kellene vizsgálnia az úgynevezett lehívott adatok megőrzésére vonatkozó szabályait, azért, hogy biztosítsák, hogy csak a legszükségesebb, csak a szükséges időszakra öm, őrizzék meg az adott adatokat. Tehát amíg le nem zárul az a vizsgálat, amelyhez szükségesek. Nem gondolja el tehát, hogy a hatos cikk hetes bekezdésének szövege nem, tulajdonképpen nem megtiltja, hogy Amerika megtiltja, hogy Amerika megtartsa aránytalanul hosszú ideig az adatokat, de Amerika ezt mégis megteszi. Infeld. Köszönöm szépen, Zippel, azt most Infeld asszony követ. Um, yes, indeed. Köszönöm szépen, elnök asszony. Többen jó ideje foglalkozunk ezzel a dossziéval, jól ismerjük a témát, ön pedig jól ismeri, jól tudja, hogy milyen bírálatokat szoktunk megfogalmazni, hiszen ebben nem is volt változás az elkö- elmúlt kilenc évben. A legfontosabb ügy itt nyilvánvalóan az, hogy mind a mai napig ö, nagy adatcsomagokat használnak, adattömböket, ami illegális. Meglepődtem azon, hogy a bizottság azt mondja, hogy ő elégedett a megállapodás végrehajtásával, majd utána megfogalmaz a bizottság néhány ajánlást kulcsfontosságú kérdésekben. Hát nem tudom, hogy hogy lehetnek elégedettek, aztán ilyen nagy horderejű ajánlásokat fogalmaznak meg. Birgit Zippel is mondta, hogy úgy tűnik, hogy a, az adatlekéréseket nem határolják körülről megfelelően. Persze, havonta csak egyszer kérnek le adatokat, de akkor lekérik az összeset, és akkor adattömbökről beszélünk, vagy adathalmokról. Aztán azt is láthatjuk, hogy kilenc év elteltével még mindig az a helyzet, hogy túl hosszú ideig őrzik meg az adatokat, tehát nem tartják be a megállapodásban foglaltakat, és az európai jogszabályoknak sem felel meg mindez. Továbbá szótejtett arról, hogy az USA részéről történő információ megosztás most jobb, mert eredetileg ugye semmilyen információt nem kaptunk a másik féltől. Vajon az összes releváns információt megosztja velünk az USA? És a végezetül a megállapodás végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése csak a felülvizsgálati jelentés révén történik meg, vagy van-e egy állandó felügyelet a Europolt közös felügyeleti grémiuma részéről. Hogyha több koordinátor nem kér szót, akkor a bizottság bizottságot kérem, hogy válaszoljon az első kérdésekre, és utána azért lesznek még kérdések. Parancsoljon. Thank you, Mrs. Chair. Um, Köszönöm, elnök asszony egyesével válaszolok a kérdésekre. Ami az európai meg, megkeresés és a válasz között eltelő időt illeti, általában néhány óra, két-három óra telik el, hogyha sürgős adatlekérésről van szó, és igazi terroris, terrorista támadás történt. Normál esetben egytől három napig tart, amíg az amerikai féltől választ kapunk a megkeresésünkre. Az, hogy a Europol egyfajta központként működik, hát ez a funkciója, és ez hasznosnak bizonyult akkor is, bizonyul akkor is, amikor a tagállamok akarnak adatokat lekérni az amerikai féltől, ugyanis ilyenkor a Europol egyfajta filterként működik, és kiszűri azokat a megkereséseket, amelyek tényleg terori- a terrorizmushoz és terrorizmus finanszírozásához kapcsolódnak. Úgyhogy ezt hasznosnak találjuk, és eh, a sürgős esetekben ez eh, nem akadályozza egyébként az adatforgalmat, nem lassítja a folyamatot, eh, biztonságos hálózatokon keresztül történik. Ami a TFTS-t illeti, Erről nem tudok igazán nyilatkozni. A felülvizsgálat nem mutatta azt, hogy szükség lenne egy TFTS-re, hogyha személyes véleményemet kérdezik, de mi a jövőbeni bizottság álláspontját illeti egy jövőbeni európai rendszerrel kapcsolatosan, én a következő bizottságra hagynám a válaszadás lehetőségét a magam részéről nem válaszolnám ezt tehet meg, de technikai szempontból semmi nem indokolja a felülvizsgálatunk keretein belül ezt. Ami Zippel asszony kérdését illeti. A biztonsági átvilágítást illetően, illetve hogy a bizottsági személynek nem volt meg a biztonsági átvilágítása, így nem rátott, látott rá a keresésekre. Igen, ez így volt, mert a kereséseket csak úgy lehet monitorozni a pénzügyminisztériumban, ha az embernek megvan a legmagasabb szintű biztonsági átvilágítása, és ehhez nyilván időre volt szükség, amíg ez a személy megkapta ezt a, ez a végigment ezen az átvilágításon. Az átmeneti időszakban a szolgáltató biztosította a keresések feletti felügyeletet, és amint a bizottság részéről valaki átment a legmagasabb szintű biztonsági világításon, ex post le tudta ellenőrizni az összes keresést. Tehát az összes vonatkozó időszakra ban történt keresést át tudta tekinteni, utólag, és megerősítette, hogy a keresések igenis megfeleltek a megállapodásnak. Tehát valóban van itt egy néhány hónapos hézag, mert ténylegesen nem volt jelen az illető, de ex post, tehát utólag meg tudta, le tudta ellenőrizni ezeket a kereséseket. Túl sok adatot gyűjtünk. Hát az amerikaiakkal folytatott egyeztetések során folyamatosan felvetjük, hogy biztosítani kell az arányosságot, ezért fogalmaztunk meg bizonyos ajánlásokat, hogy az amerikai fél is csökkentse a lekért adatok mennyiségét. Ez az egyik ajánlásunk. Vannak olyan országok egyébként, amelyek esetében az ember felvethetné, hogy miért gyűjtünk adatokat, például Dél-Afrika, hogy mondjuk egy példát, és aztán ex post vannak bizonyos érvek a mellett, hogy miért választottuk, választották ki ezt az országot, és aztán utólag kiderülhet, hogy ez egy terrorizmus finanszírozási központ volt, úgyhogy a dolgok folyamatosan változnak, nem lehet azt mondani, hogy most jelen pillanatban ezt és ezt az országot kell vizsgálni, hiszen a helyzet folyamatosan változik napról napra, mert a terroristák is sok esetben nagyon különböző országokat használnak, különböző hálózatokat a pénzek átutalására, úgyhogy folyamatosan alkalmazkodunk kell a helyzet alakulásához. Ami a lekért adatokat illeti, ahogy mondtam, megfogalmaztunk egy ajánlást arra vonatkozólag, hogy a lekért adatokat ki kell, törölni kell, amint azok már nem szükségesek a vizsgálatok lefolytatásához, illetve a nyomozáshoz. De mar- magyaráztam azt is, hogy nehézségek adódnak ezen a téren, mert vannak olyan terrorista ügyek, amelyek esetében a bírósági eljáráshoz adatokat kértek le, illetve a bűnöldözéshez adatokat kértek le, majd utólag nem tájékoztatták a pénzügyminisztériumot, hogy lezárták az ügyet, ezért nem történt az, meg az adatok törlése. Ezért kérjük azt, hogy a feedback területén, a visszacsatolás területén legyen javulás, és ez meg is felel egyébként a megállapodásban foglaltaknak, ugyanis a vonatkozó cikk kimondja, hogy az adatokat addig lehet megtartani, megőrizni, amíg le nem járul az adott bírósági tárgyalás. Amit Intfelt asszony mondott, nos, az adatokat lehet nagyobb mennyiségben továbbítani vagy lekérni, de minden, minden adatkérelemnek, adatlekérésnek egy egyéni keresésen kell alapulnia. Ami a blokkolt kereséseket illeti, nincsenek konkrét statisztikáink a blokkolt statisztikák számát illetően, de minden hónapban történik ilyesmi, és aztán a pénz, amerikai pénzügyminisztérium elemzésével egyeztetünk arról, hogy miért blokkoltuk ezt a keresést, mi a gond. Sokszor a keresés túl tág, túl bő, vagy kiderül, hogy az FBI által körülhatárolt vizsgálatok nem elég specifikusak. Ilyenkor egyeztetünk az amerikai félel, amely aztán finomítja a keresést, és így tovább. Ez többször is megtörtént már, de egyetlen egy esetben sem sértették meg a megállapodást. Mindig, amikor blokkolásra került sor, ezt egyeztetés követte, és a megállapodásban foglalt lépéseket foganatosítottuk. Ami az IDPS-t illeti, ugye az IDPS felel most a Europolért, nemrégiben volt egy vizsgálat, és nem tudom, hogy hogyan néz ki pontosan az időzítés, de a jelentésnek a tervezete már elkészült, és nagyjából ugyanazt mondja, amire mi is jutottunk. Úgyhogy az IDPS e fogja közzétenni nem sokára az erre vonatkozó jelentését, de úgy láttam, hogy a tervezetben foglaltak nem mondanak ellent a mi eredményeinknek. No, para diputados. Köszönöm szépen. Hét képviselő jelentkezett még. Kérem, hogy maximum egy percben tegyék fel a kérdésüket, hogy meghallgathassuk az összes kérdést és a választ is. Radev úr az első. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt kollégák, szeretnék köszönetet mondani Musol úrnak az európai. Ez a, ez, az, ez a megállapodás arról szól, hogy milyen adatokat lehet eljutatni partnereinknek pénzügyi adatokat, amikor az Európai Unió területén terrorizmus elleni fellépés történik. Most nagyon fontos, hogy földrajzi kritériumokat is érvényesítsünk a különböző átadásokban, üzenetekben. Ez pontosan mit fog jelenteni, hogy ez hogyan fog működni? Kérdésem. Megvannak a megfelelő védő korlátok? Valóban csak terrorist terrorizmus, illetve terrorista finanszírozással kapcsolatos adatokat adnak majd át? Illetve biztos, hogy ezt végre is fogják hajtani? Rickman asszony következik. Merci, merci Madame la Présidente, merci pour votre présentation. Köszönöm szépen, köszönöm. Elnézést, hogy késtem. Nem voltam itt a prezentáció elején, de hogyha jól értem, akkor a prevenciót, a megelőzést is hangsúlyozta. Kérdésem az, hogy, az, hogy eh, az adatgyűjtéssel sikerült-e már megelőzni terrorista cselekményeket, erre vonatkozóan van-e statisztikát. Az együttműködés egy, egyik célja nem más, mint hogy megelőzzük a terrorista támadásokat. Karner kolléga következik. Um, um, Köszönöm szépen. Arra szerettem volna rákérdezni, amit én feld azt, hogy már megkérdezed. Ezek tömbök, tehát itt nincs, szó sincs arról, hogy az adatokat korlátoznák, vagy megpróbálnánk, megpróbálnának specifikus adatokat továbbítani. Nem, nem értem, hogy miért mondják azt, hogy itt leszűkítek az adatokat konkrét támadásokra, vagy veszélyekre ezzel kapcsolatban. Ugye az Európai Bíróságnak is volt már egy ítélete az adat megtartásra vonatkozóan. Egy európai TFTP-re van szükség, valójában az egész rendszert meg kéne változtatni, már 9 éve hatályos, és, és eh, európai, eh, az európai verzió még nem született meg. Az új megállapodásról azt mondták még 2010-ben, hogy az európai polgároknak számos előnye lesz, és azt ígérték, hogy az európai polgárokat tájékoztatják majd arra, hogy mikor használják fel az adataikat. Nos, ez nem történt meg. Gyakorlatilag lehetetlen bármilyen módon is kezelni a mindenkinek a saját magáról szóló adatait, ezt nem lehet törölni, megnézni, kezelni. Öt év telt el a hatályba lépés óta, európai TFTP-re van szükség. Miért nincs még erről javaslat? señor por favor. Köszönöm szépen. Kérem szépen tartsák be a hozzászólási időt, Deli asszony. Okay, thank you, Madam Chair. Is it you? you are... Uh, Köszönöm. Hozzászólhatok? Kicsit tovább fogok beszélni, mert nekem igazából az első koordinátori körben kellett volna szót kapnom, és nem történt meg. Úgyhogy tovább fogok beszélni. Köszönöm. Köszönöm, hogy megvizsgálták a TFTP gyakorlatokat. Én először is az adat tömbög, tömbög földrajzi megítélésére szeretnének, szeretnék rákérdezni, hány országra van, vannak a megkeresések hatással, és ebből mennyi EU-s ország? Második kérdés, a lehívott adatok, lekérdezések száma. A jelentés alapján nincs arra garancia, hogy csak addig tartják meg ezeket az adatokat, addig tárolják, ameddig a nyomozás érdekében erre szükség van. Tehát elképzelhető, hogy utána is tárolják ezeket. Kérdésem, az USA-ban van arra jogszabály, hogy a, hatá- hogy a hatóságok töröljék ezeket az adatokat, amikor már nincs rá szükség, vagy ha lezárták az ügyeket. Az USA-ban nincs erre szabály? Van arról szabály? Hogy egyáltalán értesítsék a pénzügyminisztériumot, hogy egy esetet lezártak-e, avagy nem. Elmondaná, hogy például jelenleg mennyi lekérdezett anyag, anyagot vagy adatot tárol az USA? Erre van statisztika? Harmadik kérdés. Case of an individual that asked for verification. Mi a helyzet, hogyha egy személyre történik rákérdezés, lekérés, Amikor egy ilyen történik, akkor van, ez mindig azért van, mert terrorizmussal vádolják, vagy azt gondolják, hogy van kapcsolata a terrorizmussal? Hogyan lehet azt garantálni, hogy a lekérdezések kapcsolódjanak a terrorizmus vágyához? Erről mit tud mondani? Van egyáltalán kapcsolat? Felügyeli valaki? Hogy ez a nexus létezik-e? I echo Mrs. Intveld's... Uh... Intveld asszony kérdését én is föltenném. Hogy mondhatja el azt, hogy meg, meg van elégedve azzal, hogy hogyan van végrehajtva ez a ez a rendelet, amikor is egyértelmű, hogy számos esetben elmondhat, hogy nincs jól végrehajtó. Elnézést, Breyer úr, hogy korábban nem szólítottuk. Most jön Éli asszony. Köszönöm szépen. Újonc vagyok itt, de egyetértek a kollégákkal. Ez a program rendkívül sok problémával küzd, és itt adat. Arról van szó, hogy az amerikai pénzügyminisztériumnak adat tömböket nyújtatunk át. Az Európol hogyan tudná azt garantálni, hogy csak specifikus adatok jutnak el ide, amit eddig mondtak, az nem túl kielégítő, megnyugtató. Nem nagyon van felügyelet arra vonatkozóan, hogy mire használják fel Ugye az ombudsman is beszámolt erről. Az ombudsman arra kérte a parlamentet, hogy gondolkozzunk el azon, hogy arra vonatkozóan, hogy egy, külügyi, egy külső kormányjal, eh, tehát egy másik kormányjal alá lehet-e írni úgy egy eh, eh, ilyen megállapodást, hogy az ombudsman egyáltalán nem tudja gyakorolni a, a feladatát a parlament és a tanács nem kapott ebbe egyáltalán beleszólást. A technikai tudnivalókról mikor fogják a parlamentet tájékoztatni? Mikor, fog, mikor lesz erre vonatkozóan engedély arra, hogy nyilvánosságra hozzák ezeket a dokumentumokat? Kinicsi asszony következik. Köszönöm szépen, köszönet a vendégünknek, köszönöm ezt a bemutatót a TFTP-ről. Nagyon fontos az, hogy tudjuk követni a terrorizmus finanszírozására szánt összegeket. Ez, ennek az az értelme, hogy meg tudjuk állítani a terroristákat, illetve meg tudjuk előzni a terrorista támadásokat. Van egy konkrét kérdésem. Az adatok tárolásával kapcsolatban milyen problémák merültek fel, mit tudtunk meg a, a pénzügyi eszközök továbbításáról terrorizmus finanszírozási céljával. Nekem az lenne a kérdés, hogy milyen nehézségekkel, nehézségeket tapasztaltak, mint említettem, tehát az adatok megszerzésével, illetve a tárolásával kapcsolatban a Fontos egyrészt a terrorista támadások megelőzése, de nagyon fontos az is, hogy a pénzmozgásokat nyomon tudjuk követni. A válaszra három percet tudunk adni. Kérem, hogy a lehetőleg tömörebben fogalmazzon, ugyanakkor válaszol minden feltett kérdés. Köszönöm szépen elnőzést kérek, mert három percben én nem tudok részletes választ adni az összes feltett kérdésre. Nagyon sok részletes kérdés szerepelt ezek között. Én azt hiszem, hogy megvannak a megfelelő garanciák, és ez Deli asszonynak a, a kérdésére is válasz egyben. Szerintem Európai Parlamentként erre büszkéknek kellene lenniük, főként a, a TFTP kapcsán, hiszen az úgynevezett SWIFT megállapodást önök visszautasították, és ezután a bizottságnak újra kellett tárgyalnia, és az önök nyomásának köszönhetően még egy sor új garanciát is beépítettünk a megállapodásba. És most először van olyan bizottságunk, aki az Egyesült Államokban ellenőrizheti a helyzetet. És ez a korábbi rendeletben nem szerepel, tehát ez, vagy megállapodásban nem szerepelt, úgyhogy ez mindenképpen nagyon nagy előrelépés. Gyakorlatilag minden egyes search funkciót ellenőrzünk. És el kell ismernünk azt is, hogy ez az önök munkájának köszönhetően történt most meg, úgyhogy nem mondjuk azt, hogy nincsenek megfelelő garanciák, önöknek köszönhetően vannak ezek meg. Brickmo asszonynak. Igen, nagyon konkrét példáink vannak bizonyos merényletekkel kapcsolatban. Jó néhány esetben az történik, hogy a merényletnek köszönhetően a TFTP révén tudjuk felgönyöríteni a terrorista csoportokat, és ennek köszönhetően sikerül tovább lépnünk a rendőrségi megközelítéshez képest. Aztán itt van a nagy adat adattömeg, vonatkozó kérdés, hogyha ezt a szolgáltatótól az Egyesült Államoknak átadjuk, akkor ezt ugye az Európol ellenőrzi, de azután az adatokat nem tárolhatja az Egyesült Államok, hanem csak egyszeri keresési funkciók léteznek ebben az adattömegben. Hány országot érint mindez? Nos, hát azt hiszem, hogy ez titkosított információ. Vannak erre vonatkozó példák. Tehát az adatvédelmi biztosokkal együtt vizsgáljuk mindezt meg, és mi azt javasoljuk, hogy még tovább menjünk ebben a kérdésben, amikor azt mondjuk, hogy elégedettek vagyunk-e vagy sem? Hát alapvetően igen, alapvetően elégedettek vagyunk a megállapodással, mert nagyon sok hozzáadott értéke van a terrorizmus ellenes harc révén, sokkal jobb a helyzet, mint a korábbi időszakban. Úgyhogy igen, de ahogyan korábban is elmondtam, de miután több terrorista fenyegetettség és merénylet történt az elmúlt időszakban Európában, ezért alapvetően elégedettek vagyunk, de még javítani szeretnénk a helyzeten, és az Egyesült Államok részéről szeretnénk elérni azt, hogy miután nem lehet, nincsen olyan szabály, amelynek alapján törölni kell az adatokat, és nincsen olyan szabály sem, amelynek az alapján a tagállamok vissza kell küldjék az adatokat, amennyiben lezárnak egy bírósági ügyet, tehát ezek azok a kérdések, amelyekre még vissza kell térnünk. Kinnicsi asszony. Milyen nehézségeink vannak? Hát az egyik nehézség az pont az, hogy a terroristák is pontosan tudják, hogy a TFTP program létezik, úgyhogy jobban odafigyelek, de azért még most is elkövetnek hibákat, úgyhogy a legjobb terrorista szervezetek kriptovalutákat alkalmaznak, illetve a hawalát, tehát hogy kéz a kézbe adják át a pénzt, de természetesen azért a programnak köszönhetően az egyszerű pénzátutalásokat nyomon tudjuk követni, úgyhogy nagyon is hasznos ez, mert ezzel nehezebbé tesszük a terroristák életét, és nehezebben jutnak hozzá a finanszírozási forrásokhoz. Köszönöm. Elnök, köszönöm Musel úr, és ezzel le is zárnánk ezt a napi rendi pontot, és a következő az egyben az utolsó is. Bizottsági közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak iránymutatás a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről szóló rendeletről. A rendelet 2018 per 1807 egy olyan keretet ad, amelyen nem személyes adatok szabad áramlására vonatkozik. Az uniós jog alá tartozó személyek esetében a jogbiztonsághoz való hozzá, tehát a jogbiztonság miatt az Európai Bizottság ezeket a koncepciókat világosá tette, és különbséget tesz, definiálja, hogy mi számít személyes adatnak, mi az, ami nem személyes adat. Sártáne úr kapja meg a szót, aki a, a DigiConnect-től érkezett, önni a szó, maximum 15 percben köszönöm. Good afternoon, ladies and gentlemen, and uh, many thanks. Uh, köszönöm szépen, kedves elnökasszony, kedves hölgyeim és uraim, és köszönöm az Európai Parlamentnek is, hogy meghívtak, és hogy a nem személyes adatok szabad áramlására vonatkozó rendeletről megkérdeznek. Az adat nagyon fontos az új üzleti modellek és az új technológiák szempontjából, a robotika, az, akár még az autógyártás területén is szükséges az adatcsere a különböző üzleti szektorok és a privát szektor között is, vagy ezeknek a szereplői között. Ezért nagyon fontos az adatbiztonság, és ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy az emberek szaba, személyes adatait védeni tudjuk. Fontos az, hogy az emberek bízzanak a folyamatban az egész Európai Unió területén. Ugyanakkor azt is szeretnénk, hogyha a az üzleti élet szereplőinek is jogbiztonságot tudnánk nyújtani, hogy tudják, hogy milyen szabályoknak kell megfeleljenek. Az Európai Parlament a bizottsági javaslat tárgyalásai során azt kérte, hogy a bizottság hozza nyilvánosságra az iránymutatásait a két jogszabály közötti kapcsolatról. a minden bizonyára, a minden bizonyal önök is tudják, idén május 28-án lépett életbe ez a szabály, ez a rendelet, és ennek az a célja, hogy jogbiztonságot teremtsen az üzleti élet szereplőinek az adatforgalom kérdésében, tehát a nem személyes természetű adatokra vonatkozva, tatva az egész Európai Unió területén, annak érdekében, hogy tényleges bizalom alakuljon ki, és hogy megpróbáljuk a különböző gyakorlatokat összeegyeztetni. A nyolcas cikkben azt olvashatjuk, hogy 2019. május 29-én iránymutatásokat kell kiadjon az Európai Bizottság a GDPR és ezen rendelet közötti kapcsolatról. Főként az különböző mind személyes, mind nem személyes jellegű adatok vonatkozásában. Egyébként ezek azok, amelyeket tipikusan az üzleti élet szereplői alkalmaznak. Tehát olyan adattömegekről van általában szó, amely mindkét típusú adatot tartalmazza. Nagyon fontos az együttműködés a kezdetektől fogva. A DG Just és a DG Connect között, illetve az IDPS e között is, amely az Európai Adatvédelmi Biztos, és nagyon is odafigyeltünk mindazokra a visszacsatolásokra, amelyeket tőlük kaptunk. Nos, kik is a célcsoportjaink? Főként az üzleti élet szereplői, szeretnénk segíteni a cégeket abban, hogy ki tudják használni a GDPR és a nem személyes természetű adatok áramlásának, szabad áramlására vonatkozó rendeletből fakad. Nagyon fontos volt a jogbiztonság megteremtése, mind az emberek, mind az európai cégek számára. Úgyhogy ennek a rendeletnek ez a célja, a különböző koncepciókat is papírra vetik, a szabad áramlás mindkét adat típus esetében, illetve az adatlokalizációs tiltások, valamint az adat hordozhatóság definíciója és az önszabályozó megoldás is ebben, ebbe tartozik. Ahogyan elmondtam, a legtöbb gyakorlati üzleti helyzetben ezeket az adatcsomagokat mind személyes, mind nem személyes adatokat tartalmaznak, úgyhogy a rendeletből világosan ki derül az, hogy az alkalmazási kör kifejezetten a nem személyes adatokra vonatkozik, mert ez a GDP, mert azok a GDPR alá tartoznak, és ezért nagyon fontos, hogy a kettő egymással ne ütközön. Ezt a kezdettől fogva kimondtuk, nem szabad, hogy átfedések legyenek, vagy bármiféle rossz interakció alakuljon ki a két jogszabály között, ezek inkább kiegészítik egymást. Ettől függetlenül az iránymutatások részletesen kiterjednek arra is, hogy hogyan kell mindezt alkalmazni, és hogy milyen szabályok vonatkoznak a rendelet alkalmazására. Nagyon fontos tehát az, hogy az személyes adatokra vonatkozó védelem megvalósuljon, Úgyhogy tulajdonképpen a két rendelet csak erősíti egymást. Vannak más interakciós területek is, a nem személyes adatok szabadáramlása és a GDPR között. Az egyik aspektus az valóban az, hogy a cégek nem igazán tudják, hogy a GDPR a személyes adatok mm, áramlására vonatkozik, és nagyon gyakran ez ki is derült az üzleti élettel való egyeztetés során, hogy ők ennek nincs, ezzel nincsenek tisztában, tehát nagyon fontos a jogharmonizáció, és azt hiszem, hogy az egész Európai Unió területén azonos szintű adatvédelemre van szükség. Egy másik fontos aspektus, amelyre megpróbáltunk utalni az iránymutatásokban, az arra vonatkozik, hogy a détalokalizáció tilos, vagyis inkább a tagállamokra vonatkozik mindez, és most tulajdonképpen a tagállamokkal szoros együttműködésben próbáljuk a meglévő akadályokat lebontani, és szeretnénk elérni azt, hogy megfelelő nemzeti szintű reformok valósuljanak meg, hogy, a data, hogy az adat lokalizációt meg lehessen akadályozni. Nagyon nagy viták alakultak ki. A nem személyes adatok áramlásának kapcsán a definíciókról nem szabad, hogy a nem, illetve a nem személyes adatok definíciója is ilyen volt, mi egy olyan megközelítést alkalmaztunk, amelynek az a lényege, hogy minden, ami nem személyes, az nem személyes adatnak minősül, de ugyanakkor nagyon rugalmasak voltunk, és garantáljuk azt is, hogy ami szerepel a rendeletben, az egyértelműen legyen leszabályozva. Lehet, hogy egy kicsit absztrakt lesz, amit mondok ha példaként, de például a mesterséges intelligencia révén, hogyha de-anonimizáljuk az adatokat, tehát az anonimizált adatokat ma nem személyes adatnak tekintjük, hogyha ez megfordul, akkor onnantól kezdve viszont azonnal a GDPR alá tartozik az adott adatcsomag. Tehát nagyon fontos az, hogy az egyik rendeletből a másikba való átmenet zöggenőmentes legyen, és ugyanakkor garanciákat biztosítsunk az üzleti világ számára, hogy például a nem, az a nem személyes adatok, a robotikából fakadó adatok kapcsán megvalósulhasson ez a szabad áramlás. Mit is akartam még kiemelni? Vannak olyan adatkategóriák, amelyek szerepelnek egyébként ebben. A, ezek a pseudonomizált adatok, Ez ugye olyan típusú adat, amikor a személyes adatokat kérik ki, de utána az úgynevezett személyes részeket anonimizálják, de a többi az megmarad. Tehát innentől kezdve elég könnyű visszakövetni, hogy hogyan nézett ki az eredeti adathalmaz, úgyhogy az ilyen típusú adatokat személyes adatnak tekintjük, Tehát fontos az, hogy a két adathalmaz közötti korrelációk kapcsán, hogyha visszakövethető, hogy milyen személyes adatokról volt szó, akkor az már személyes adatnak minősüljön. És mint olyan a GDPR alá tartozzon. Tehát az a jó ebben, hogy nincsenek most már szürke zónák a definíciók világosan fogalmaznak, és ennek köszönhetően ténylegesen egy biztonságos rendszert tudtunk kialakítani. A nem személyes típusú adatokra vonatkozóan a következőket tudom elmondani ezek eredetileg olyan adathalmazok voltak, amelyek nem azonosíthatóan valakihez köthetők. Néhány példát mondanék. Például a meteorológia, vagy precíziós adatok, vagy a pénzügyi szolgáltatások terén is vannak ilyenek olyan agregált adatokról van szó, amelyek esetében már nem lehet az egyes személyekhez kötni azt. Világos kell, hogy legyen az elkülönülés az a, a személyes és a nem személyes adatoktól, de ez nagyon gyakran kontextustól függ, és pont ezért alakulnak ki az ilyen mixek, tehát vegyes adathalmazok. És valójában, amennyiben megvizsgáljuk a helyzetet, ezek a vegyes adathalmazok teszik ki az oroszlán részét a szabályozandó adatoknak. Tehát igen, fontos az, hogy például az adott személy, aki mondjuk hitelesíti egy cég mérlegét, az már az aláírásának köszönhetően személyes adatnak minősülhet. Aztán itt vannak az úgynevezett ügyfél információk, ezek is ugyanilyen vegyes formátumban jelennek meg. Aztán nagyon fontos a szétválaszthatatlanul összefüggő adatokra vonatkozó definíció, és nincs is erre vonatkozó létező jogi definíció. Megpróbáltuk ezt az iránymutatásban ismertetni, illetve megértetni, hogy mit jelent ez a koncepció. Például egy olyan esetet vegyünk, ahol egy adathalmazban vannak személyes adatok és nem személyes adatok, a kettő szétválasztása van, hogy technikailag nem lehetséges, vagy pedig rendkívül drága lenne egy cégnek az, hogy mondjuk kézi vezérléssel szétválasztja ezt a kétfajta adatot. Tehát ez a mm, példa mutatja, hogy pontosan mit is értünk mindezek alatt. Aztán azt is el tudom mondani, hogy semmiféle kötelezettség nincsen arra vonatkozólag, hogy külön kellene választani ezeket. Úgyhogy a két rendelet már így is egymással összefügg, és ezeket a vegyes adathalmazokat hogyha megfelelően kezelik, akkor nem kell őket külön választaniuk a cégeknek. Ez az, ami a két rendelet közötti erőteljes interakciót mutatja. És az, hogy a nem személyes jellegű adatokra milyen szabályok vonatkoznak, annak nincsen hatása arra, hogy a GDPR alá tartozó adatokkal mit kell kezdeni. Ez a, talán a legfontosabb az iránymutatások között. Az utolsó gondolat az átruház, az ö, hordozhatóság gondolata amely tulajdonképpen különböző fajta hordozhatósági definíciókat foglal magában. A 20-as cikk értelmében a GDPR-ban ez a személyeknek joga, jogát jelenti, akik magukkal vihetik adathalmazokat, vagy más szolgáltatót is választhatnak. a nem személyes adatok szabad áramlása a hordozhatósági elvet nem tartalmazza, és magatartási kódexek kidolgozását szorgalmazza a felhő jellegű szolgáltatások esetére. A bizottság egy olyan munkacsoportban dolgozik, amelyben több mint 200 munkaadói szervezet vesz részt, szolgáltatók is, és gyakran a felhasználói szervezetek is ebben részt vesznek, tehát vannak olyan üzleti életi szereplők is, akik viszont a felhő jellegű szolgáltatásokat alkalmazzák. Ők is jelen vannak ezeken az egyeztetéseken. Én azt hiszem, hogy itt le is zárhatom. Köszönöm a figyelmet, és természetesen remélem, hogy ezek az iránymutatások ezek hasznosak lesznek, és a különböző ipari fórumokon, illetve munkaadói vagy céges fórumokon tájékoztatjuk az érintett szereplőket a változásokról egy közös európai eh, adat eh, térséget eh, tudtunk ennek köszönhetően létrehozni. Köszönöm. Sí, muchas gracias, señor Chastanet. Antes de... Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót azoknak, akik szeretnék, szeretnének kérdést feltenni. Hadd mondjam el, hadd mondjak el valamit. A 21. században vagyunk, úgyhogy sok minden megváltozott, az alapjogok paradigmája nem változott meg, nagyon fontos az alapjogok hordozhatósága. Ez a demokrácia számára is fontos, és ami számunkra is, amikor azt hallom, hogy amikor azt, mond, azt mondom, azt hallom, hogy magatartási kódex, akkor remegni kezdek. Amikor hibrid adatokról hallok, akkor szintén remegni kezdek. Sajnos az orientációkat nem tudtam elolvasni korábban, de ez aggasztó. Én, engem ez egyáltalán nem nyugtatott meg, sőt, de ez az én hibám nem az öné. Ezt most hagyjuk, Zippel asszonynak adom meg a szót az SND képviseletében, és utána pedig Breyer kollégus. Thank you very much. It's late. Köszönöm, későre jár az idő. Németül fogok ezért beszélni, az nekem könnyebb. Um, ich habe die Debatte zu diesen Guidelines a guideline-okkal, iránymutatós társokkal kapcsolatos vitát végig követtem. Ugye május óta léteznek ezek az iránymutatások, és hogyha az Európai Bizottság álláspontját összegezni akarnám, azt mondanám, hogy vannak különböző féle fajta adatok, de csak akkor, hogyha felmerül a gyanúja annak, hogy személyes adatokat is érint a dolog, csak akkor kellene a GDPR nak a szabályait betartani. Hát szerintem azért mindig be kellene azokat tartani, ha fogalmazhatok így. Kérdés az, hogy ez tényleg megtörténik-e, vagy a vállalatok azt mondják, hogy jaj, hát ezek nem személyes adatok, akkor ezeket a szabályokat itt most nem kell betartani. Én egyetértenék az elnök asszonynal, egy világos szabályra lenne szükség iránymutatások helyett. A különbségtétel, hogy mikor van szó személyes adatokról, és mikor nincs szó személyes adatokról, újra és újra vitákat generál ugyanis. A beszéde végén a bizottság képviselője elmondta, hogy hát megfigyelik majd, hogy mi történik, mert a gyakorlatot látva nevezetesen, hogy egy törvény elfogadását vagy jogszabály elfogadását követően jó ideig eltart, míg a tagállamokban megszületnek a szükséges törvények, hát gondolom, hogy az iránymutatásoknál se lesz ez másként. Csatlakozom ahhoz, amit az elnök asszony mondott, jó lenne legkésőbb jövő év elején még egyszer foglalatoskodni a rendelettel is és az iránymutatásokkal is, jó lenne, hogy ha akkor már ténylegesen tudnánk értékelni, hogy a, az alkalmazásban hol mennek jól a dolgok, vagy hol vannak problémák. Chair, and, um, thank you. Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a prezentációt. Két kérdésevel. Hogyan agregálják az adatokat az anonimizáláskor? Van erre korlát, vagy küszöb? mennyire kell összejönnie. Például hány háztartás adatait kell összecsapni, hogy ezeket lehessen anonimizálni. Aztán az IP címek anonimizálása. Erre vonatkozóan van iránymutatás? Hány számjegyet kell ilyen címekből, titkosítani, hogy ez anonim legyen, vagy hogy az anonimitás megtörténjen. Az Egyesült Királyság most jelentette be, hogy a weboldalakról, egy központos weboldalak használatáról lesz majd egy központosított adattárolója, és hát ezzel kapcsolatban is fontos a felhasználók adatainak anonimizálása. Köszönöm. Bizottság következik. Okay, many thanks for was uh, remark. Köszönöm szépen a sok kérdést, felvetést, elnézést, hogy nem, bír, nem tudtam önöket arról meggyőzni, hogy az útmutatás legfőbb célja hogy az a adatvédelmi szabályokat betartsuk. Nagyon-nagyon szigorú adatvédelmi szabályunk vannak, azon voltunk, hogy a GDPR-be ezek bekerüljenek. A cél az, hogy a GDPR alkalm, GDPR-t alkalmazunk ezekre az adatokra is. Az útmutatás kiegészíti ezt a két rendeletet, az útmutatás, az iránymutatás célja, hogy egymáshoz alakítsa ezt a két rendeletet, hogy ezeket kapcsolatba hozza. Hogyha bármilyen kétség merül fel, a GDPR az, ami előbbre való, ez élvez elsőbséget. Hogyha egy vegyes adat készletben, akár egy icipici személyes adat is van belekeveredett, akkor egyértelműen alkalmazandó GDPR. For any further details, the, the... Egyéb részletekben egyik részletekre vonatkozóan hadd mondjam el azt, hogy hát az egész útmutatás eléggé korlátozott volumenű, például az agregáció küszöbe, vagy az IP címekre vonatkozó határ. Erre vonatkozóan a GDPR mechanizmusra kell hagyatkozunk, tehát az európai adatvédelmi hivatalra, illetve a tagállami adatvédelmi hivatalokra. Az ő iránymutatásuk érvényesül ilyenkor. A 29-es munkacsoport már kiadott, autón, kiadott erre vonatkozóan iránymutatásokat az anonimizálásról, és hát ezek az érvényes iránymutatások. Uh, specific needs that uh, emerge will uh, or should foster discussion among the national. Azért vannak olyan témák, amelyekről még lehet vitázni tagállami szinten vagy európai szinten és természetesen az Európai Adatvédelmi Igazgató